Well, good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. A napirend tervezett elfogadásával kezdjük. Hogyha nincsen észrevételük, akkor elfogadottnak tekintem a napirend tervezetünket. A január 19-20-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása a következő pont, hogyha nincsen senkinek észrevétele, illetve az ülés végéig nem tesznek észrevételt, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A mai ülést eh, az interneten webstream megoldással közvetítik. Ennek legyenek kérem tudatában. Most nézzük a negyedik napi rendi pontot az állatok leülésük során való védelme. Az előadó Janusz Wojciechowski, üdvözlöm ismét a körünkben. Eszmecsere következik szakértők részvételével. Januári ülésünk után, januári ülésünk után négy szakértőt hívtunk meg a rituális vágások témájában. Egy óra 40 percünk van erre a témára a mai napon. Kérem a szakértőket, hogy tartsák magukat a 10 perces felszólalási időhöz, hogy aztán az észrevételeket és a kérdéseiket elmondhassák a képviselők. Kérem, hogy aki fel kíván szólalni az előadás vége előtt, jelentkezzen a felszólalási listán, hogy megfelelően össze tudjam azt állítani, a 10, 100, 10 perces felszólalási időhöz ragaszkodni fogunk. A szakértők azután 3-5 percen belüli válaszszal azután élhetnek, és aztán az előadó zárja le a vitát. Most pedig szeretném a szakértőket üdvözölni. Elsőként Noga doktor urat, aki állatorvos, az Európai Állatanyésztők szakszervezete nevében fog felszólalni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásért másodszor. Szeretnék bemutatkozni. Ziv Noga vagyok, izraeli állatorvos, a Milánoi Egyetemen szereztem diplomámat. Tanácsadóként működöm a European Livestock and Meat Trading Union szervezet mellett állatorvosi kérdésekben, ami az állat jóléti intézkedésekre vonatkozó rendelettervezetet illeti. Előadásomban a rituális vágásokra fogok összpontosítani, amelyek kábítás nélkül történnek. Szeretnék gazdasági és technikai szempontból hozzászólni ehhez a témához, és a végén pedig néhány személyes észrevételt is tennék. Először is a gazdasági szempontok az Európai Unióban történő rituális vágások esetében. Az Európai Unióban kb. 29 millió marhát és 72 millió juhot vágnak évente emberi fogyasztás céljából. Hagyományos és rituális módszerekkel a juhokat és a marhákat szigorúan szabályozott módszerekkel vágják, itt figyelembe kell venni az állatjóléti, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontokat. Ami ezeket a szabályokat illeti, ugyanolyan szabályok alapján járnak e minden hús esetében. Az Európai Unió célkitűzése, hogy a vallási rituálékat is megtarthassák az érintett közösségek, és az Európai Unió hús iparának kötelessége a fogyasztók által támasztott keresletnek való megfelelés. Van kereslet a kábítás nélkül vágott állatokra is, de nagyon nehéz ezt számszerűsíteni, nincsenek hivatalos statisztikák. Franciaországot hoznám példának magyarázatként. Franciaországban kb. 5,5 millió ember él, akik a muszlim és a zsidó közösségekből származnak. Ezek, az ő számukra kb. 214 ezer tonna húst állítanak elő kábítás nélküli vágásból. 1 millió 600 1500 tonna jú és marha húsról van itt szó, ennek 14% a rituális vágásban kerül előállításra. Kiegészítésként elmondanám, a, hogy a baromfi hús esete is hasonló problémákat vet fel. A zsidó és muszlim közösségek húsfogyasztását a következő tények illusztrálják. A fogyasztás magasabb, mint az átlag fogyasztás, a húsfogyasztás. Például a jó húsfogyasztás nyolcszoros a Franciaországban, mint az átlag. A kereslet különböző vágási módszerekkel, illetve darabolási módszereknél koncentrálódik, és ez eltérő a zsidó és a muszlim közösségekben. Első következtetésen minden hús, amely az Európai Unió területén készül, megfelel a jogszabályoknak, és ugyanolyan érzékszervi minőségeket kínál a fogyasztók számára. A marha és birka hús, amelyet a vallásos rituálék rituális vágások során nyernek kábítás nélkül, csak egy kisebbségi része, egy kisebb része az összetermelésnek. A marha és birkahús, amelyet kábítás nélküli vágásból nyernek, ennek a mennyisége megfelel az érintett vallási, vallásos közösségek által támasztott keresletnek. A címkézés megvalósíthatósága és költsége. Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának jelentés tervezete felveti, hogy minden rituális vágásból származó hústerméket címkézni kell. Ennek vannak gyakorlati és logisztikai következményei is ennek a rendszernek, és ezeket figyelembe kell venni. Az a rövid összefoglaló össz és elemzés, amelyet most el szeretnék mondani, a címkézési rendszerre vonatkozik a marhahús ágazatból. A hipotézis az, hogy a rituális vágásból származó húsokat címkézni kell minden esetben. Ebben az esetben az iparnak egy nyomonkövetési rendszert kell bevezetni a vágóhittól a végfelhasználóig. A rendszer célja, hogy garantálja a megbízható információkat. A nyomonkövetési rendszer nem csak a marahúsra, a birkahúsra vonatkozik, illetve a baromfihús termékekre, amelyeket rituális vágásból nyernek, hanem más termékekre is a címkézés hiánya önmagában is információt jelent, a globális nyomon követhetőség a csalások ellen is jó eszköz. A hiteles nyomonkövetési rendszernek az alapja egyedi állatazonosítás kell, hogy legyen. Az egyedi azonosítás már a marháknál megvalósult, a birkák esetében is, de ebben az ágazatban, mivel igen nagy számú állatról van szó, az egyedi elektronikus azonosítás rendszerét még egyeztetni kell. 96 millió birkáról van szó, és 13 millió kecskéről. Másrésztről a nyomonkövetési rendszernek a birka hús termékekre is vonatkoznia kell, a húsra, a készítményekre és a belsőségekre. Lényeges, hogy az alkalmazási kört kiterjesszék a marha hús szektorra is. Ez a rendszer nem csak összetett és bonyolult, hanem költséges is. A nyomonkövetés és a címkézés költsége a marhahús ágazatban körülbelül 40 tonna, 40 euró tonnánként az Európai Unió termelésében, ami egyébként kb. 8,2 millió tonna. A többlet költség 82 millió euró körül várható. A birkahús ágazatban ez kb. 22 millió eurót jelentene ez a költség. Ez egyébként összesen 104 millió euró, ide még nem számítottuk bele a baromfi hús ágazatot. A többlet költség jelentős, különösen, hogyha figyelembe vesztük a rendszer nehézkességét, ennek lesznek mellékhatásai is, úgymond, a következők. Növekszik a húsár, különösen a vallásos közökségeknek kínált termékek esetében. Azután illegális vágás alakulhat ki, illetve állatorvosi ellenőrzés nélküli vágás, különösen a birkaágazatban és a baromfiágazatban. Az Európai Unió teljes termelése megsínylené ezt, ez káros az imázsnak és gazdasági szempontból is. Ilyen fejlemények károsak volnának a jogszabály alkotási erőfeszítések szempontjából is a közhatóságok számára, és biztosítani kell, hogy a következő szempontokból egységes elvek érvényesüljenek. Állatjólét, közegészségügy és élelmiszerbiztonság, például a specifikus kockázatot hordozó anyagok megsemmisítésére vonatkozólag. Azonban az tény, hogy csak az állandóan hivatalos felügyelet álló vágóhidok tudják biztosítani a normák betartását. Egy másik mellékhatás volna az, hogy a verseny fokozódik a harmadik országokból származó import összefüggésben. Az Európai Uniónak megvan-e a lehetősége arra, hogy ugyanazokat a kötelezettségeket és korlátozottságokat alkalmazza a harmadik országból származó importra is? A legjobb esetben is csak részleges lehet ez a kölcsönösség. Csak az Európai Unió területén értékesített húst kellene címkézni, és ennek eredményeképpen a harmadik országoknak további gazdasági előnyt jelentene ez. Az iparág azon dolgozik, hogy azon gondolkodik, hogy mennyi hozzáadott értéke volna ennek a címkézésnek állatjóléti szempontból és a vágás szempontjából, és nem nagyon találunk ilyen többlet értéket. Szeretnénk inkább arra koncentrálni, hogy a rituális vágást végző személyzet képzése és hozzáállása megfelelőképpen alakuljon, illetve megfelelő felszereltséget biztosítsunk a vágóhidaknak, ideértve egy forgóbox megtiltását. kompromisszumként az UECVV amellett volna, hogy egy záradékban felülvizsgálati rendelkezést helyezzenek a szövegbe a határidő előtt három évvel legalább, megfelelő alternatívákat kidolgozva a rendelkezésünkre álló tudományos eredmények alapján. Második konklúzió. Az első költséghaszon elemzés azt mutatja, hogy a címkézés a kábítás nélküli vallásos rituálék szerinti vágás esetében hogyha itt címkézést követelnek meg, akkor a termelési költség növekszik, kockázatokat jelent ez állateg, jóléti, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontból, csökkenti az Európai Uniós hústermékek versenyképességét, és nem javítja az állategészségügyi szempontokat a vágóhidaknál, illetve az állat jóléti szempontokat sem. Még mielőtt lezárnám előadásomat, szeretnék néhány személyes észrevétellel is élni. Az utóbbi hónapokban nagyon figyelmesen követtem ennek a kérdésnek a fejleményeit is az NV és az Agri bizottságokban, az Európai Parlament képviselőivel találkoztam, az Európai Bizottság képviselőivel, illetve állatjóléti szakértőkkel, valamint azokkal a közösségekkel, amelyeket itt képviselek. Lehet, hogy van valamiféle félreértés egyes vallásos alapelvekkel kapcsolatosan, ezt a következtetést mondtam le a szakértőkkel való találkozásból. Világos volt számomra, hogy szükség van felvilágosításra, különösen a kábítási módszerek használatával kapcsolatosan mindkét oldal, a szakpolitika és a vallási képviselők más szempontból vizsgálják azt az ügyet. Az állatvédők kifejezetten csak a saját tanulmányokra hivatkoznak, a kábítás előnyeit tekintve, és nem vesznek figyelembe egyéb társadalmi-gazdasági hatásokat. A másik oldalról a vallások képviselőik pedig csak a saját több ezer éves szabályaikról beszéltek, és hangsúlyozták, már 12 percnél tart, mondja az elnök, ez már a vége, nem sokára befejezem, mondja az előadó. Azért vagyok itt, hogy elmondjam a véleményemet semleges álláspontról, Amennyire tudom, és amennyire az én tudásom és tapasztalatom megengedi, és olyan ismereteim alapján, amelyek a zsidó közösség alapelveit és szabályait illetően rendelkezésemre állnak. Nagyon fontos megérteni, hogy a zsidó közösség még mindig jelen van Európában, és ennek az az alapja, hogy évszázadokon át követték azokat a szabályokat, amelyeket a szentírások előírt. És ezt az új szabályt az egész életmódunk, hagyományaink és szokásaink fenyegetéseként éljük meg. Egy ilyen kis változás érdekében sajnos nem tudjuk megváltoztatni a Szentírás szabályait. Egy kéréssel zárnám a felszólásomat. Ezt a kérdést kérem, hogy kezeljék tudományos alapon, de lelkismereti alapon is. Igen, figyelembe fogjuk venni mindezeket a szempontokat, mondja az elnök. Bruno Feizen úr. You are also... Eh, ha jól tudom, ön is állatorvos. Kérem, egy kicsit jobban vegye tiszteletbe az időt, már három perccel túlléptük a határidőt. Je sais pas, il marche. Il faut que je recommence, donc il faut. Once more. Voilà, alors je, je répète, merci de m'avoir euh, invité. Szeretném még egyszer megismételni, hogy mennyire köszönöm azt, hogy meghívtak. Ameci főrabbi vagyok, és és az európai eh, rabbi közösségnek a vezetője is vagyok. Nagyon sajnálom, angolra kell, hogy váltsak, és így folytatom. Nos, az állatok leülése az szükségszerűség, és ezt olyan humánus módon kell elvégezni, amennyire csak lehet. Ez a, a judaizmusnak az alapállása e kérdéssel kapcsolatban. Mi magunknak is fontos, hogy legyen állatvédelem. Nagyon fontos az is, hogy a szenvedő, az állatok szenvedését minél rövidre, rövidebbre fogjuk. Ha, na, rengeteg előírás van az állatvédelemmel kapcsolatban. A mészárosnak óriási a felelőssége abban, hogy mennyire szenved az állat a leülés során. Ha lehet, azonban egy kicsit távolodjunk el ettől, és néhány gondolattal nézzük a kérdést meg. A vallási leülés előtti kábítás az a vallásszabadság elleni fellépés lenne. Az Európai Bíró, Emberi Jogi Bíróságnak van egy olyan határozata 2000 júliusából, mely szerint az állat leölése nagyon fontos eleme a tényleges és szabad vallás gyakorlásának az Európai Emberi Jogi Bírósági, az, e az Európai Emberi Jogi Megállapodásban is ez szerepel. A rituális állatleülés tehát nagyon fontos. A belga államtanács 53 per 50-es szakvéleményében a részleteket nem részlet mondom tovább, hasonlókat mondta. A belügyminiszter Bározó elnök úrnak írt levelében kijelenti, hogy ez az Európai Unióban is tiszteletben tartott alapszabadságjog, és a, a keresztények teljes mértékben követik ezt a Lisszaboni stratégiában is foglalt alapelvet. Nos, mit jelent a, li, a rituális leüti, leülés a sítá héber nyelven? az állatnak. Egészségesnek kell lennie, öntudatában lennie, és nem szabad sérültnek lennie. Éppen ezért a leülés előtt nem szabad semmiféle e, kábítószert alkalmazni. Ez szak, ugye már nagyon szakmai jellegű, de fontos a vita szempontjából. Tehát az előzetesen a, a az állatnak a légcsövét, a nyelőcsövét át kell, hogy vágják. Az, ha ezt nem tennék meg, akkor a, a leülés sem lenne megfelelő. És a mészárosnak késével a leülést megelőzően nagyon pontos mozdulatokat kell, hogy végezzen, ehhez megfelelő képzés is kell. Miért nem szabad kábítást alkalmazni azért, hogy nehogy megsérüljön az állat a, a leülés előtt. A sita pedig nem a, vezet ahhoz, hogy a, az állat szenvedése fokozódna. A kábítások 6,6%-a téves, illetve ne, nem a várt eredményt hozza. A leüléseknek azonban 0,0%-a nem hozza a várt eredményt. Az EFSA szakértők is ezt az eredményt hozták ki kutatásaikban. Hogyha az állatnak a fő ütőerét elvágják, akkor látni, hogy visszahúzódik a vérnyomás, az agy pedig leáll az agy működése. Az idegsejtek sem élnek, illetve sem kapnak 5 másodpercnél tovább vért. Ez a, az artériás erekre, a vérerekre is vonatkozik, annak ellenére, hogy azokat nem vágják át. Mégis az EFSA tanulmány értelmében a, az artériás erek vérellátása a bemetszést követően Persze nem mondtam, nem akarok részletekbe vonatkozni, de visszatérhetünk rá a vitában. Tehát ez is úgymond kimúlik, tehát elveszti a működőképességét. Az agy működésére vonatkozó felmérések pedig azt mutatják, ahogy Brüssel professzor állatorvos is jelezte, a legkevésbé rossz eszköz -e az, hogy a az állat agyműködését vizsgáljuk. A szenvedés és az öntudatosság, az öntudatban lévő állat, ez természetesen olyan kérdés, amit lehet taglalni, de a cifalogram, tehát az agy működését végző berendezés nem ad kellő képet erről. Kérem, lássák be, hogyha elérjük azt a pontot, és most ugye megint nem, mondom, nem borul, bonyolodom a részletekbe, tehát hogyha eléri ezt az egy pontot, a, a sritával tehát a vágása sokkal könnyebb elérni az öntudatlanság állapotát, illetve a halál állapotát, mint hogyha az állatot kábítanánk, és csak azt követően ölnénk le. Ami pedig azokat a területeket illeti, amelyre a kábító szert, illetve altatószert adni kell. Nos, ez is az EFSA jelentésben van. Vannak olyan esetek, ahol az állat csak hosszú-hosszú idő után veszi el öntudatát. Ugye meg kell kérdezni, hogy miért jó, nincsen sem kontra, sem ellenbizonyíték. Nagyon sok tudományos tanúsítvány van arra vonatkozóan, hogy a A rituális leülés a kábításos leüléssel szemben humánusabb eljárás. A, a bemetszések kapcsán például 2006-os vizsgálatok azt mutatták, hogy az állatok elveszítik a tudatukat akkor, amikor torkokat álmetszék. A londoni kollégium elvezetője mondta, hogy a srita a leg E, fájdalommentesebb eljárás, fájdalommentesebb, mint a kábítás. Tehát a, a tudósoknak is különböző érveik vannak, és lehet, hogy a tudósok is vitatkoznak, de nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb vagy fontosabb lenne, mint a másik. E, Dancev professzor, aki a a Párizsi Neurológiai Intézet igazgatója összefoglaló idézetet mondom, tehát az a különböző állatorvosi bizottságok véleményének összefoglalója ez. A rituális leülésekkel kapcsolatban a kifogások tudományosan egyáltalán nem igazolhatók. Ha a pusztán állati szempontokat nézzük, akkor az állat jó léte, jól léte kábítás nélkül teljes mértékben összeegyeztethető a kábításos állat jól lét mértékének a, a leülés során. Nos, tehát nem az a helyzet, hogy az előzetes kábítás az jobb lenne, mint a kábítás nélküli leülés, ha azt természetesen szakszerűen végzik el. A következő, ezek voltak azok a pontok, amelyeket rendkívül pontos, fontosnak és nehéznek tartottunk. Ugye a 93-as irányelv azt mondja, hogy egyetlen egy országra sem lehet rákényszeríteni a kábításos állatleölést. Az emberi jogi nyilatkozatban is benne van a négyes fejezetben, hogy köteles minden tagállam a humánus eljárást biztosítani, de kiveteleket is alkalmazhat, de természetesen nem akarom most túl tárra nyitni a lehetőséget, de az is igaz, hogy korlátozni sem szabad a, religi, a vallásos rituá, rituáléval való állati leülési eljárásokat. A, az állat ketrecekkel kapcsolatos rendelkezéseket pedig nem szabad elfogadni. Az EFSA is úgy gondolja, hogy a boxban álló állat itt való leülése már modern módszerekkel elfogadható. A a legújabb kutatások szerint alig van különbség az álló, illetve a, a fekvő, illetve térdelő állat leülése között a legmodernebb módszerek szerint. Ez minden további képzés, amelyet a vágóhíd személyzete kap, az természetesen további lehetőség arra, hogy az állatok szenvedését csökkentsük. De azért a vallásos fenntartásokat mindig figyelembe kell venni. Nem szeretnénk azt sem, hogyha a kábításos módszert ránk oktrojálnák. A, a tudományos szakemberek véleménye is az, hogy erre nincsen szükség. Végül pedig a jelölést. Az etnikai jelölés, a különböző, ez, ez etnikai jelölés lenne, a különböző népcsoportok, zsidók, muzulmánok, mások is így jelölnék meg a saját maguk által leült állatokat. A francia mezőgazdaság miniszter is jelezte, hogy az ilyen, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez a fajta címkézés igen veszélyes lenne a zsidó és a muzulmán közösség Európához tartozik, ezt szeretnénk, nem szabad olyan környezetet és légkör teremteni, amelyben zsidókat, muzulmánokat ki lehetne zárni, és ezt a fajta címkézést elfogadni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, then. Köszönöm. A következő Abdelkader Árvi, aki a Lioni imám. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. A magam nevében fogok ma beszélni, illetve a francia muszlim kulturális tanács nevében is. És a CMO elnök nevében is, aki Hollandiában képviseli a muszlim közösséget. Szívvéli köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy meghallgatják ma a véleményünket ezzel a szabályzatok, ezzel a rendelettel kapcsolatosan, amely az állategészségügyi és állatvédelmi szempontokat veszi figyelembe a leülés során. Én agályaiminak adnék most hangot. Egy ideje már dolgozunk ezen a tervezeten, de a kulturális testületekkel eddig még nem egyeztettek. A rendelet tervezet, a korábbi szöveget váltja fel, lehet, hogy a spirituális szempontokat akkor nem vették előképpen figyelembe, de vallási szempontból nagyon nagy érdekeket sért, illetve vált ki ez a kérdés a negyedik cikkre, gondolok elsősorban a rituális vágással kapcsolatosan, illetve más szempontokkal kapcsolatosan, kapcsolatosan is, hiszen ez intoleranciához vezethet, illetve az együttélés szabályait is sérti. Tudom, hogy csak 10 percem van. Ebben a rövid időben szeretnék szólni arról, hogy véleményünk szerint ezeket az alapelveket mi is sérti. Ami a muszlim rituális vágást illeti, illetve az ezzel kapcsolatos megfontolásokat, az Európai Unión belül érvényesül az elővigyázatosság elve. A negyedik cikk is ezt fogalmazza meg. Itt van egy másik alapelv is, az amely nagyon fontos az európai intézmények működése részéről. A szubszidiaritás elve is úgy vélem, ezt nem veszik eléggé figyelembe. Szeretnék továbbá foglalkozni azzal is, hogy milyen káros az, hogy félreértések keringenek a rituális vágással kapcsolatosan. Lehet, hogy ezt inkább az iszlamofóbia váltja ki, a rituális vágás különböző szövegeken alapul. Eh, van egy Európa tanácsi szöveg az állatvédelemről, aztán egy 1991-es eh, dokumentum, illetve az is, amelyről ön is beszélt, az állatok leülésük során való védelméről. Három szövegre hivatkozunk tehát, és mind a három szöveg kivételt képez a rituális vágások esetében már mi a kábítást illeti, a vágás előtti kábítást. De mi a különbség? Vallási alapelvekről beszélünk itt, de az Európai Unió szerződésének tizedik cikkében megfogalmazott alapelvekről is, ide tartoznak a vallásszabadság, illetve a vallási meggyőződés kifejezésének szabadsága. Erre majd vissza is térek. Először is szeretnék az óvatosság körültekintés elvére hivatkozni. A vallásunk szabályai szerint a megengedett és nem megengedett dolgok pontosan definiáltak, de a kettő között van egy szürke terület, ami vitatott. Mi szeretnénk bizonyosságot nyerni, ezért alkalmazzuk az elővigyázatosság elvét. Például a vadászat tekintetében az iszlám úgy gondolkodik, hogy tilos a vadászat, hogyha ezt csak kedvelésből teszik, ugyanúgy, mint a bikaviadal, de hogyha élelmiszerszerzés, élelemszerzés szempontjából űzik ezt a tevékenységet, akkor megengedett. Minden olyan esetben, hogyha az állat sérülést szenvedett, akkor nem fogyaszthatjuk el a húsát, hiszen akkor nem minősül tisztának a húsa. Tanulmányokat is végeztünk állatjóléti szempontból a vágás összefüggésében, és az EFSA és az OEU is, az Európai dimenziót fejti ki ebből a szempontból, és a jelenlegi tudományos eredményeink alapján nem garantálható a százszázalékos eredmény, sem kábításos módszerekkel, sem pedig anélkül nem bizonyítható, hogy az állat melyik esetben szenved többet vagy kevesebbet. 2008-ban egy tanulmányt is készítettek erről, és erről mondanék néhány szót. Demokratikus és transzparens alapon kell betartani ezeket az alapelveket, figyelembe véve a tagállamok hagyományait, földrajzi, gazdasági, kulturális és vallási hagyományait. Ebből az alapból indultunk ki a szubszidizitás alapjáról, és ezt egyébként a negyedik cikk is megfogalmazza. Érinti ez a vallásszabadság kérdését is. A szubszidiaritás elvét az Európai Unió alapító atyái határozták meg, és ezt megfelelően kell végrehajtaniuk és érvényesíteniük a tagállamoknak. Úgy látszik, hogy az a vallás szabadságot már nem tudjuk ilyen mértékben biztosítani, az Európai Unió alapelveit is figyelembe kell venni a szubszidiaritás érvényesülését a negyedik cikk összefüggésében, garantálni kell a vallás gyakorlás szabadságát és a kifejezés szabadságát és a szólás szabadságot. Hogyha a tagállamok úgy döntik, hogy nem mentesítik ezt a fajta vágási módszert a kábítás kötelezettsége alól, háríthatják a felelősséget. Természetesen nagyon fontos nemes feladatot tölt be az Európai Unió, de ebben a feladatában akadályozná, hogyha nem megfelelően kezel bizonyos kisebbségeket. Miscardini úr, amikor 2009 Ben a bizottsággal egyeztetünk erről, ő neki feltettünk egy kérdést, szeretném a válaszát látni, de úgy látom, hogy az Európai Parlamentben is van egyfajta megszállottság a tekintetben, hogy a rituális vágásra szemben kívánnak fellépni, és barbárságnak minősítik, ezt én pedig elfogadhatatlannak tartom. Nagyon sok spekuláció kering a rituális vágásokkal kapcsolatosan. A negyedik módosító indítványra hivatkoznék itt, a címkézéssel kapcsolatosan, vagyis hogy címkézzék a rituálisan vágott állatok húsát. Ennek az alap elképzelése jó elképzelés, dérogations prévues par le projet de règlement. L'introduction d'un tel système Az, hogy hogyan vágják ebben a rendszerben az állatokat, tehát a címkézésről beszélek, ez egy nagyon összetett probléma. Három dolgot szeretnék ezzel összefüggésben említeni. Az a hús, amely olyan állatból származik, amelyet kábítás nélkül vágtak, előzetes kábítás nélkül, nem rendelkezik ugyanolyan érzékszervé, tulajdonságokkal, és ezért az értékelést is befolyásolja, de semmiféle tudományos alapja ennek a megállapításnak sincsen. Nagyon komplikált követelményeket írnak elő, több hús készítményből, típusból összeállított termékek esetében. Hivatkoznak itt a harmadik országokból importált hústermékekre, és etnikai szempontból is stigmát jelentene ez a halál és kóser hústermékek címkézése esetében. Ez elfogadhatatlan, és ellentmond az Európai Unió demokratikus és humanista elveinek. Ez sötét lapja volna a közelmúlt történelmének egy ilyesfajta szabályozás. Nyitottak vagyunk az eszmecsere folytatására, és minden kérdésen nagyon szívesen válaszolunk. Dr. Arby. Köszönöm szépen, Arbi doktor úr. A következő pedig eh, eh, dr. Michael Michel Kurát, az Eurogroup Group eh, vágási szakértője. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mutatkozzam be röviden. Francia vagyok, ahogy ön is mondta, és az Eurogroupnál már egy éve dolgozom, de azt megelőzően Nagy-Britániában állatorvosként dolgoztam, és a vallásos leülésekkel foglalkoztam. Felszólalásomat hadd kezdjem azzal, hogy az Eurogroup, mint szervezet nincs a vallásos leülések ellen, hanem a kábítás nélküli vallásokat el, leüléseket ellen, ellenzi elnézést. Szeretnék mindenkit néhány adaktra először ráirányítani. Ha például a Belgiumot veszük az országok között, ugye eltérések vannak. Legutóbb azt láttuk, hogy 2005-ben a birka 12%-át előzetes kábítás nélkül ölték le. 92% a vallásos közönségben, és sokkal kisebb. Ugye, hogyha rossz számokat kapunk, akkor ugye 40%-ot mondanak a, a borjonál, 55%-ot mondanak a birkánál, de igazából 92% ez a zsidó-muzulmán közösségből pedig csak 8% óriási a a két oldal közti különbség tehát. Nézzük meg, hogy mi a vallásos leülés helyzete a világban. Ahogy kollégáim jelezték, igen, érdekesen különböző lehetőségek vannak. Először is Európában vannak olyan országok, ahol teljes mértékben tilos a kábítás nélküli leülés, Norvégia, Svédország és Svájc. Vannak olyan országok Európában, ahol az utólagos kábítás kötelező, tehát a leüdlés utáni Ausztria, Észtország és Szlovákia például. A közösségen belül is van már tehát olyan ország, amely a leülés utáni kábítást elrendelte. Ne felejtsük el, hogy vannak olyan országok, Finnország, Dánia, de ahol korlátozó intézkedések vannak. Én, Németországban nagyon érdekes a helyzet, korlátozzák az állatok leülését a vallásos fogyasztók számára. Tehát ki kell választani az állatot a leülés megelőzően, hogy milyen célból, illetve milyen ügyfél számára vágják le. Nézzük meg az egyik nagyon fontos országot, ahol a leülés utáni kábítás kötelező, ez Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika nagy országok tehát az utolagos kábítás követelményét már van, amelyik egy évtizede vezette be. De a legmeglepőbb, hogy vannak olyan országok is, ahol a vallásos leülés és a kábítás párhuzamosan megy. Nem szabad ugye megfeledkeznünk arról, hogy a vallásos leülés az nem azt jelenti, hogy kábítás nélkül öljük le az állatot. vannak olyan országok, mint például Namibia, Szíria, Szaudi-Arábia, Kenya, Uganda, ahol az állatokat a leülés előtt kábítják. Malázia például olyan ország, amely Ausztráliából importál húst, és a, a, az import követelménye a kábítás, vagy Jordánia például, e, Ágyel herceg idejében nagyon jelentősen fejlődtek a leülés előtti, a kábítás előtti technikák. De meg kell, hogy mondjuk azt, hogy az ilyen állalleülés módszere az úgynevezett nem penetratív módszer, Érdekes ezen kívül az is, hogy még Nagy-Britániában és Európában és a kontinentális Európában vannak a, a leülés utáni kábításnak módszerei. Angliában például a kóser mészárszékeken vagy kóser vásárlóknak a leülés fekete-fehéren a miniszteri jelentésben benne van, kábítás nélkül történik. De vannak olyan mészárszégek, amelyek már a leülés utáni kábítás technikáját alkalmazzák. Az elektromos kábítás a leülés előtt is elterjedt módszer. Röviden nézzük azt, hogy miért ölik le kábítás nélkül az állatokat. A, ha ez a módszer, akkor az természetesen vallásos okok miatt történik. Erre még szeretnék majd visszatérni, egyértelműen elmondták persze kollégáim. Nyilvánvalóan az állatokat azt szeretnék, hogy élve, egészségesen és öntudatokban érkezzenek a leüléshez. Ezt nem szabad vitatni, de és nagyon érdekes van egy másik ok, ami kereskedelmi, gazdasági. Miért fontos a húsiparnak, hogy kábítás nélkül öljék le az állatot? Néha olcsóbb, persze, hiszen egy emberre kevesebbet lehet alkalmazni a soron, mondjuk kettő-hármat jelent ez, de Nágász kollega említette, hogyha nem kábítjuk az állatot, akkor az állat vallásos leülése történhet meg, tehát könnyebben lehet eladni ezt a fajta húst. A, a muzulmán közösség szempontjából fontos piacokon. Nagyon fontos Különösen a belsőségeknél fontos ez. Ez persze más fogyasztók számára nem annyira érdekes, de a, a muzulmán közösség számára ez rendkívül fontos, ez a másikok tehát. A különböző a, a más állálpiacokra való exportnál is szempont ez tehát. Fontos az is, hogy lássuk, hogy a a politikai természetesen nyomást jelent a húsipar fejlődése is saját maga a technikákra, hogyha megnézzük a példákat, különösen, hogyha a rossz, rossz példákat, a, akkor a, vannak nagyon határozott, erőteljes lobbisták a húsitarban. Nos, a, kért, a tények tükrében van-e megoldás? A, hiszen mindannyian szeretnénk érvényesíteni az állati jólétet. Van-e akkor megoldás ennek tükrében? A leülés utáni kábítás sokak szerint, ugye a kollégáim jelezték, elfogadhatatlan. lenem professzor például azt mondta, hogy nem is hasznos. Jó, mondjuk azt, hogy nem használ, de könnyű, és mégiscsak meg lehet valósítani. A leülés utáni kábítás azt jelenti, hogy az állatot rögtön azt követően, hogy kivéreztették, kábítják. Az országokban eltérő, az azonnal az lehet ugyanaz a másodperc, vagy dél, mint Ausztráliában, de 20 perc, 20 másodperccel később, mint Dél-Afrikában. De a vallásos szempontjából persze erről lehet beszélni, és biztos vagyok benne, hogy a kollégák reagálnak rá. De az állat ugye beérkezik egészségesen, öntudatánál, és éppen a leülésre kivéreztetik. Ezt követően van ugye a lehet a kábítás. A, ugye azok az állatok, amelyeket kábítanak, azok nem veszítenek kevesebb vért, mint a nem kábított állatok. Tehát a vérvesztés az teljes ugyanolyan, mint a másik módszerrel. Vajon ez a módszer tiszteletben tartja az állati jólétet? Ha azt mondjuk, hogy a kábítás, a srita vagy más technikák már kábítás, vagy kábító módszerek azt jelentik, hogy nincsen további fájdalom, amit okoznak az állatnak, nos, Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy az állatot ugye e, az állat elveszti az öntudatát, ugye már elvesztette, az, már amúgy is elvesztette az öntudatát. E, akkor nézzük most a kereskedelmi szereplőket. Mit jelent nekik? Ha vesszük például a marhák e, példáját, amikor leszúrják, és amikor az állatot kivérez, amíg kivéreztetik, az több perc. Az utólagos kábítással a, ez az idő csökkenhet 30 másodpercre, tehát a kereskedelmi oknál fogva nagyon sok időt lehet megtakarítani. Ez pénzben nem veszteséget, sőt éppen pénzbeni nyereséget jelent. A, bir, a birkáknál többé-kevésbé ugyanez van. Egészségügyi és biztonsági szempontokból a résztvevők számára sokkal kevésbé veszélyes. Ugye az állat nem mozog, nem rugdal, hogyha kábítják, de van egy sor egyéb olyan szempont is, amely a franciák szerint azt írta elő, hogy, hogy azért is fontos a kábítás, mert nem kell az állatot 3-4-5 percig látni, amint tétován eh, mozog. A rendszer, a kereskedelmi rendszer a vallási rendszer, és számunkra, a szervezet számára is meggyőződésünk, hogy ez a fajta megoldás az utólagos a kevésbé rossz, hiszen az állatnak az érzékenységét a lehető legrövidebb időszakra csökkenti, és már említettük, és kaptam egy e-mailt is ezzel kapcsolatban egy svéd kolléganőtől, hogy igenis az állat érzékenységét az utólagos kábítás csökkenti. Ez azt jelenti, hogy az állatát nem, nem teljesen érzéketlenné válik, de egyszerűen csökken az érzékenységi időszak. Végül, de nem utolsó sorban a politikusok miért nem tudják ezt elfogadni. De mindenki elfogadhatja, mert végre egyszer mindenkorra befejezhetnénk azt, hogy a vallásos leülési módszerekről, problémákról kelljen beszélni. Hogyha az utólagos kábítást rögtön a leülést követően alkalmaznák, akkor mindenkinek az megoldat, meg elfogadható megoldás lenne. Nem tudom, hogy ez a kompromisszum valóban az edején, úgy látom, hogy ez az a kompromisszum, ami elfogadható lehet. Köszönöm szépen, látom, hogy már le is telt az időm, pusztán még azt szeretném elmondani a vita előtt, hogy megvan a lehetséges megoldás. Vannak olyan országok, Ausztrália, Dél-Afrika, tehát nagy országok eh, Ausztria, Európában, amelyek már élnek ezzel a lehetőséggel. Kérem, ne hagyják, ne szalasszák el. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Joseph Dahl érkezett, ő a korábbi elnöke az Bizottságnak. Még mielőtt a vitát folytatnánk, világosan elmondanám, nem azért vagyunk itt, hogy a vallásos vágás hátterét vizsgáljuk meg, illetve részleteit, és nem is próbáljuk rá erőszakolni ezekre a közösségekre a szabályainkat, de van itt egy állatjóléti kérdés. És ez a kérdés, hogy mi emberek dönthetjük el, hogy a gazdálkodók által felnevelt állatokat hogyan ölik le, és mi sokan úgy gondoljuk, hogy a kábítás nélküli vágás szenvedéshez vezet, és ezért úgy gondoljuk, hogy legalább egy részleges előkábításra volna szükség, vagy pedig egy vágás utáni kábításra, és ez már előrelépés volna. Nagyjából erről szól ez a vita. Nem arról van szó, hogy valamilyen vallást vagy vallási közösséget szeretnénk üldözni. Ezt nagyon világosá szeretném tenni. Akik ismernek engem, bizonyára tudják, hogy ezzel kapcsolatosan nagyon komoly álláspontot képviselek. Ez nem a valláshoz kapcsolódik, hanem az állat jóléti szempontokhoz Kaposki úr az Agriszakbizottság jelentéstevője. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótko. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor úgy döntöttem, hogy ezt a jelentést megírom, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. De látom, hogy nagyon sok nehéz kérdés áll előttünk, talán több, mint amelyet terveztem. Hadd mondjam el, hogy amikor dolgoztam a jelentésem, egy problémát próbáltam megközelíteni, amelyet szabályoznunk kell. De ugye most megpróbáljuk tiszteletben tartani mind a két vallási közösség érdekét, amelyek itt most képviseltetik magukat, a zsidó és a muszlim közösséget, amelyek, mind a, amelyek nagyon erős érdekekkel rendelkeznek. Szeretném világosan kijelenteni, hogy sem a bizottság javaslata, sem a parlament javaslat tervezete jelenlegi formájában nem célozza meg azt, hogy a vallási vallási vágást megakadályozza. Az ilyesfajta vágás lehetséges lesz ezután is, és ez a lengyel jog, jogban is benne marad. Tehát most itt nem arról van szó, a vita nem arról szól, hogy a vallásos vágást megakadályozzuk. Megpróbálunk kompromisszumot teremteni, hiszen olyan sok közösség van, olyan sok kör, olyan sokféle nép, amely szeretné bevezetni ezt a tilalmat. Nem beszélhetünk intoleranciáról, nem diszkriminálhatunk. A, mindig az állatok jólétére kell koncentrálnunk. A vallásos vágás sokszor mészállásnak minősül, mivel nem annyira nem annyira kíméletes, mint a többi fajta vágás. Most a többi javaslattal kapcsolatban, tehát a határértékek, illetve hogy, a, hogy az ilyenfajta vágást korlátozzuk-e, illetve, illetve tiltsuk-e meg. Nem, nem ez a célunk. Hadd mondjam még egyszer világosan, nem akarjuk megtiltani. A kivételek témája szintén ellentétes. Nemzeti szinten is folytak erről viták, és az egyik felszólaló azt mondta, hogy az Európai Uniós jogszabályok nem szabályozhatják a, a vallási közösségeket, azokat minden ország maga szabályozza. Akkor azt javaslom, hogy az ilyenfajta vitákat rendezzék meg azokban az országokban, ahol ezek aktuálisak, ahol ezeknek van értelme. Az európai szinten ezt nem kellene megtárgyalni, és az egész javaslat is pontosan erre megy ki, hogy az ilyen, ilyesfajta vitákat nemzeti szinten rendezzük meg. Most a címkézésről hadd beszéljek egy kicsit, a hús, hús címkézéséről. Ez csak információt tartalmaz a fogyasztó felé. Nem akar egy vallásos közösségre mutogatni, nem akar egy vallásos közösséget kiemelni. A fogyasztóknak azonban joguk van az információhoz, joguk van ahhoz, hogy milyen módszerrel vágták le az állatot. Bizonyos fogyasztók számára ez a kulcsfontosságú, szükséges információ. Ez volt tehát a szándékunk emögött a javaslat tervezet mögött. Hadd mondjam el, hogy ezek a korlátozások csak erre a két adott vallási közösségre fognak vonatkozni, és csak a vallásos állatlevágás szempontjából. Nagyon sok más nagyon sok más szabályzás is létezik, amely korábban nem létezett, például a prémes állatok, illetve a szárnyosok levágásával kapcsolatban is. Ezek az európai vállalkozókra vonatkoznak. Nagyon sok panasz érkezett ezzel kapcsolatban, különösen költség alapú érvek azt állították, hogy az európai termelés kevésbé lesz versenyképes, hogyha szigorúbbak lesznek az állatjóléti követelmények. Egyetértek azokkal is, akik azt mondták, hogy természetesen az elveket összhangba kell hoznunk, tehát persze címkézzünk, de hogyha címkézzünk, akkor mindenféle piacra dobott húst címkézzünk. Attól függetlenül, hogy az európai belső piacról számozik az a hús, vagy exportról. Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzájárását, hozzájárulását a jelentéshez. Remélem, hogy sikerül megszervezni Örülök neki, hogy sikerült megszerveznünk ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen a szakértők e, hozzájárulását, előadását, és még egyszer hadd biztosítsak mindenkit arról, hogy a vallási közösségek és a közösségek hitének teljes figyelmevételben fogunk eljárni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az, az igazság, hogy úgy látom, hogy a szakértők kifejezetten a vallásra koncentrálnak. Nekem egy kérdésem volna, hogy elgondolkodhatnánk gazdasági szempontból is erről a kérdésről. A jelentés a költségekről beszél, a profitabilitásról egy nagyon nagy ágazatban, egy olyan ágazatban, amely egyébként is nehézségeket él meg, és a közelmúltban be is zártak üzemeket hogyha emeljük a cégek terheit, beruházási, képzési, tanúsítási terheket rovunk rájuk, állatvédelmi szempontokat, akkor még több híd bezárásához fog ez vezetni. Ez a kisvállalkozásokra is korlátozásokat ró, úgyhogy stratégiai szempontból is szeretném megvizsgálni ezt a kérdést az alkalmazási kör kiterjesztésével kapcsolatosan. Van itt szó ugye a szállítási szempontokról is, és itt igen, összetett dolgokról van szó közösségi szinten. Aztán van még egy szempont, nemzetközi kereskedelmi szempont, hiszen hogyha ennyire aggódunk az állat jólétért, akkor a harmadik országokból importált hús esetében miért nem te követeljük ezt meg? Én úgy tudom, hogy ez nincsen megkövetelve. Hogyha ennyire aggódunk az állatok jóléte miatt, akkor ne legyünk képmutatók, és erre is terjesszük ki, erre a területre és az import területére ezeket a követelményeket a harmadik országokra hiszen ebből nekem úgy tűnik, hogy egyre inkább az európai hús termelőknek okozunk nehézséget, és így kétszeresen sújtjuk ezeket a termelőket Spanyolország szempontjából, illetve spanyol szempontból egy nyelvi észrevétellel élnék. A mészárlás és az áldozat szó azért nem ugyanazokat a konnotációkat hordozza a spanyol nyelvben. Politikai szempontból pedig a szubszidiaritás elvének alkalmazásával összefüggésben hivatkozás történt erre is, és bizonyos tagállamokban nagyon nehéz ezt alkalmazni, például Spanyolországban, hiszen Spanyolországban autonóm közösségek működnek, amelyek decentralizált módon szabályozzák saját életüket, így aztán kell egy referencia központ, nálunk most akkor legyen 17 referencia központ, hogyha ezt megkövetelik. Ez a része a véleménynek agályosnak tartom, Spanyolország szempontjából. És vallási szempontból pedig a következőket mondanám el. Azok az intézkedések, amelyek itt szerepelnek, erkölcsi területre téved már ezen a területen a bizottság és a parlament, és nem rájuk tartozik, és éppen ezért hitelességünket is veszélyeztetjük az ebbe való beavatkozással. Úgy érzem, hogy ez vallási konfliktusok veszélyét hordozza magában, és annak ellenére, hogy nem ellenezzük ezeket a rituális vágásokat, az ilyen intézkedésekkel korlátozni tudjuk ezeket. Milyen állatjóléti előnyt hordoz az, hogyha ilyen vagy olyan címkét hordoz egy hús, miután már levágták így vagy úgy az állatot? Úgy érzem, hogy az európai fogyasztó életét is nehezítjük, most sem könnyű az élete, hogyha az európai fogyasztó szempontjából így szabályozunk, akkor úgy érzem, hogy súlyos nehézségeket vetünk fel a különböző közösségek együttélése szempontjából, úgyhogy ilyen esetben nem tudném nem elfogadni ezt a megoldást. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Sira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani. Megköszönöm azt, hogy igen, nyitott vitát folytatunk egy rendkívül érzékeny kérdésben, ahogy ezt a vezetőben is hallottuk, de meg is nyugodtam egy picit. Tudnélik, nem arról van szó, hogy igen vagy nem a rituális vágásokkal kapcsolatban, hanem arról beszélünk, hogy hogyan lehet olyan megoldást találni, amit minden érinted el tud fogadni. Egy dolgot egyértelműen hadd jelentsek ki, és Ereszti asszonyhoz csatlakozom, hiszen ő is ezt mondta, nagyon óvatosak legyünk a, dik- a dikciónkkal, és ne állatok leöléséről, hanem vágásról beszéljünk, mert húsevők vagyunk, és amíg húst eszünk, addig ezeket az állatokat le kell vágni és természetesen úgy olyan formában, hogy az etikusan, erkölcsileg is elfogadható legyen, de a vallási érzelmeket sem megsértő formában kell, hogy megtörténjen. Ez kérdésen kívül meg kell, hogy legyen. Az előttem felszóló és utalta arra az előadásra, amit sajnos az előadó nevét elfelejtettem, tehát, hogy az osztrák gyakorlatot pozitívumként lehetem e, emlegetni ebben a kontextusban. A kritériumokkal kapcsolatban nincsenek problémáim, szerintem igenis járható út az, hogy a, a tisztességtelen versenyt elkerüljük, és a fogyasztók számára jelezzük, hogy hogyan működik a vágás. Remélem, hogy ezért a a jelöléssel kapcsolatban is elfogadható megoldást tudunk találni, amelyet mindegyik fél magáénak érezhet a végén. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Sírhuber asszonynak. E, e, e, Gréfe. Gréfe van Bárindorf a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik szakértő azt mondta, hogy embertelen és mindig szörnyű a vágás. Hát nem embertelen, mert mit csináljuk? már elég régóta. Azon kívül ez az, amely garantálta a múltban és talán ma is a létezésünket. Hát a halál bizonyára szörnyűséges, ez igaz. De a kérdés az az, hogy nem az, hogy, hogy mennyire szörnyű, hanem az, hogy milyen minőségében, vagy milyen, milyen mértékben lehet az állatvédelemmel összekapcsolni. Említettem már akkor, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan szervezzük ezt a meghallgatást. Szekularizált parlamentünk van, ez nem vallási gyülekezet. A, a vallást nem mi képviseljük, nekünk bizonyos megfontolásaink van, felfogásunk van, amit nyilvánvalóan vallási felfogásunk van, amit bevonhatunk, de nem ezért vagyunk ma itt. És azt is mondtam, hogy a fundamentalizmus nem pusztán a vallás oldalán jelentkezhet. Néha az az érzésem, hogy az állatvédő szervezetek is szinte val, vallásos csoportként, de fundamentalistaként járnak el, ezt tudomásul kell vegyük. Csak azt szerettem volna ezzel megismételni, ami elhangzott, hogy egyfajta um, botor dolog lenne fellépnünk, egyfajta megrögzött felfogás lenne fellépnünk a rituális vágások ellen. Nos, úgy gondolom, hogy az a félelem, amelyet az állatok átélnek akkor, amikor a vágóhídra viszik őket, hát mindkét eljárás kapcsán akár kábítással, akár annélkül, az jelentős. De vegyük komolyan azt, hogy azok, akik akik kábításról beszélnek, azok, illetve kivéreztetésről, akkor annak nyilván az állatok is a szem előtt lebegnek, és ehhez szükséges megfelelő képzés és szaktudás, hogy az állat valóban ne féljen. Akkor, amikor az állatokat kábítással, kábítás után ölik, vágják le a vágóhidakon, ez ugye nem jelent félelmet, és ezt is figyelembe kell vennünk akkor, amikor a rendeletről beszélünk. Azt is meg kell azonban nélkül, hogy milyen körülmények vannak, nem közvetlenül a vágásnál vagy a leülésnél, hanem azt megelőzően. Ezt is figyelembe kell vennünk, és úgy gondolom, hogy a vallásos leüléseknél a, igen erős az állat tisztelete. Ezt határozottan szeretném most ki is jelenteni, hiszen egyébként olyan vitába bonyolulhat, bonyolulhatunk, akik azt mondják, hogy az állatok leülése az az állat tiszteletének elvesztése. Nem. Igenis, úgy gondolom, hogy a kábítás az, és a, a a vallás, a rituálé szerinti leülés az sokkal kevesebb teher az állaton, mint a kábításos. Amikor a, a vágást követően, tehát a, a, a torok elvágását követően van a kábítás, akkor nem maga a vágás a, a probléma, hanem a kivéreztetés. Én egyszer beraktam, a, tehát az ujjammal beszorultam egy, sőt kétszer ugyanazzal az ujjammal a gépbe, és az ember a fájdalmat először nem érzi. Azt érzi, hogy valami történt, de van egy valahelyfajta mechanizmus, persze én mindig ember voltam, soha nem voltam állat, nem tudom, hogy az állatok is így érzik de hogyha feltételezem, ha feltételezem ezt, akkor valószínűleg az úr, az az állat, amelyet kábítanak, az nem azt tudja, hogy kábítják, hanem azt érzi, hogy valami, valami történik vele. Nem tudom, hogy az utólagos kábítás az mi, tehát akkor, de ekkor már túl vagyunk a, a fő ér átvágásán, a torok átvágásán, és hát eh, itt már a kivéreztetésnek a kérdése merül fel, nem pedig a, a fájdalom. Nos, a másik dolog, én vadász vagyok, én is leölök állatot, illetve ölök állatot, ami szintén kábítás nélkül van. Ugye az ember nem megy oda az állathoz, hogy először elkábítsa. Ez a, a leölés pillanatában való kábítás. És hát erről is szó volt, lehetség, ez a fajta megvágás, ez a fajta torokátvágás, ugyanúgy a leülés pillanatában való kábítás. Ezt is meg kellene fontolnunk, mert ugye ezt akkor most tiltsuk be. A vaddisznónál is úgy kell a lövést leadnunk, hogy meghalljon az állat. A vadászat leg alapvetőbb erkölcsi alapelve, etikája, hogy nem lövök, ha nem tudom, hogy biztonsággal nem tudom halálra ö, ö, lőni, illetve egy lövéssel leölni. Alapvetően nem a, ö, ö, arról van szó, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy nem engedjük a, a kábítás nélküli leülést, akkor tulajdonképpen vadászni sem lehetne. A jelöléssel kapcsolatban tulajdonképpen eh, kicsit eh, szűkösnek tartom az önök felfogását. E, persze az önök vallását nem ítélhetem meg, de a saját szempontjaim alapján nem jelent diszkriminációt az ilyen jelölés. Az sem diszk- nem vallás diszkrimináció sem. Ha diszkrimináció lenne, kedves eh, vallás képviselői, akkor akkor önök nem biztosak a vallásukban, akkor kétkednek, mert ha én meg vagyok győződve valamiről, akkor szerintem azt jelölhetik. Szerintem akár ki is lehet írni. Fel is rakhatok, ki is rakhatok egy bélyeget magamra, hogy atomellemes vagyok. Ez is stigmatizálás. az Európai Parlament többségében nem akar stigmatizálni. Mi utat keresünk, megoldást, és úgy gondolom önöknek is fontos lenne ellenőrizni, hogy mekkora a mozgásterük. Ugye az a helyzet, hogy a vallások is fejlődnek. Tudja, engem kereszténynek neveltek, és el kell fogadjam azt, hogy nem is olyan nagyon régen még a nőket a keresztény vallásban boszorkánként elégetik. Ha ez lenne ma és akkor képzeljék el, mi lenne. Tehát az emberi jogok szempontjából értelmében azért már kellett fejlődnünk az akkori elképzelésünket, amely jogos volt, azt is módosítanunk kellett. Tehát kérem önöket, hogy ezt önöknek kell megvizsgálni, nem, én nem tehetem meg. Tehát, hogy ezt a toleranciát, ezt a változást próbálják megnézni. Ha mindannyian ragaszkodnánk, ragaszkodunk az álláspontunkhoz, akkor nem lesz megoldás. Hogyha a megvágást követő kábítás a vallás szempontjából egy lépés lenne, akkor meg kellene tenni. És akkor szerintem ez nem lehet költségkérdés, akkor ezt nem lehet gazdasági szempontok alapján így vagy úgy tekinteni, hogy többe kerül vagy sem. Nem. Akkor ezt a vallásnak el kell fogadnia is nekünk, szekularizált parlamentként, világi parlamentként, akik nem az önök vallásának vagyunk a kép, eh, képviselőjén. Én nem vagyok katolikus vagy keresztény képviselő sem, mellesleg keresztény, és vannak olyanok, akik képviselők és mellesleg muzulmánok vagy zsidók. Nekünk ezt a valláspolitikát itt nem szabad folytatni, és ezt el kell fogadni, akár megszállottként, akár őrültként végezzük, de az fogadja el, hogy mindig észszerű megoldást kell, hogy keresünk, és lehet, hogy ma már előrébb tudunk lépni. Uh, Mrs. Köszönöm, Gréfa. Miguel Ramos asszony a következő. Jó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyszerűen pontosítani szeretném frakcióm álláspontját két kérdésben. Nem akarok reagálni az előző felszólalásokra, eh, különösen a meghívottak eh, észrevételeire, de van két dolog, amit nagyon világossá kell tenni Ránsz úr, és, illetve Erbránsz asszony is beszélt a vágásról, az ölésről és az áldozatról, hogyha a leülésről beszélünk, és hogyha ennek a célja az emberi fogyasztás, eddig arról beszéltek, hogy emberi fogyasztás céljából vágják le ezeket az állatokat, akkor nem ölésről beszélünk, és éppen ezért ugyanebből az okból, mivel olyan állatokról van szó, amelyek emberi fogyasztásra kerülnek, szükséges, hogy legyen egy illetékes hatóság, és nagyon fontos, hogy ez az illetékes hatóság tanúsítsa a vágási központokat, azokat a központokat, ahol ezeket az állatokat levágják, és vegye magára ennek a kivétel érvényesítésének a feladatát. Spanyolországban például, hogyha ilyesfajta rituális áldozatot mutatnak be, olyan esetben, hogy a húst azután elfogyasztják, ugyanúgy, mint a zsidó, illetve a muzulmán rítus szerint ilyen esetekben másként végzik ezt el, legyenek erre tanúsított, az illetékes hatóság által tanúsított központok, hiszen most olyan húsról beszélünk, amelyet emberi fogyasztásra szánnak. Nem áldozatról van szó, amit ö, elsősorban állat ö, áldozat szempontjából végeznek el, ismerjük ezeket a ritusokat a történelemből, hanem kifejezetten vágásról van szó olyan állatokról, amelyeket emberi fogyasztás céljából bizonyos szabályok szerint, bizonyos rituális szerint levágnak. És ezért el kell arról, besz- el kell választani a az áldozat és a vágás kérdését, és hogy ezt egy olyan vágóhídon kell végezni, amelyet az illetékes hatóság erre a célra jóvágyott. Ennél többet nem is szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Joseph Doe. Köszönöm szépen. Joseph Doe a következő felszólaló. Tessék, Joseph. Elnök úr, nem akarom szükségtelenül elhúzni a vitát, de hadd szóljak néhány szót az előttem szólók által mondottakhoz. Ahogy Gréfer úr mondta, hát a vadászat az egy dolog, de nem, nem eh, ugyanaz, mint a vágóhidakon végzett vágás. Olyan rendszerekről beszélünk most, amelyeket, amelyek belül a az állami állat egészségügyi hatóságok ellenőrzik ezeket a vágóhidakat. Nem tudom, hogy ezt miért kell nekünk meg, megkérdőjeleznünk. Hogyha nem fogadjuk el, hogy a hivatalosan ellenőrzött vágóhidak úgy még működnek, ahogy működnek, akkor ugye az nem helyes. Azt biztosítanunk kell azt, hogy ne szenvedjenek az állatok. Én tudok annyit legalábbis, hogyha az állat szenved a levágás során, akkor ehetetlenné válik a hús, amivel az erek szétpukkadnak bent a húsban tehát, hogyha helytelenül vágják le az állatot, akkor az a fogyasztó rovására megy, mert akkor e, fogyaszthatatlan lesz a hús is. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az állatok minél kevesebbet szenvedjenek. Nem akarok az áldozatról beszélni. Én a levágásról akarok beszélni. Természetesen fenn kell tartanunk azokat a rítusokat és értékeket, amelyek már nagyon régen élnek a társadalmunkban, de ezeket megfelelően ellenőrzött és működtetett vágóhidakon kell megtartanunk. Hogyha ezek megfelelően fel vannak szerelve és ellenőrizzük őket, akkor minden rendben lesz, de hogyha nem, akkor állatjóléti problémák lépnek föl akkor fürdőkádakban vagy erdőkbe fogják majd ezen levágni az állatokat. Tehát tiszteletben kell tartanunk a vallási rítusokat, de megfelelőképpen ellenőrzött vágóhidakra van szükség, és ehhez pedig pénz szükséges. Ezt szerettem volna elmondani a vágóhidakról. Azt is hadd mondja, mert hogy elegem van abból, hogy az állatjólétel kapcsolatos kritika legalább eh, nagy, nagy, részből, nagy részben olyan emberektől jön, akik nem is esznek húst, vegetariánusoktól jön. És hát ne haragudjanak, de hogy jönnek ők ehhez? Erről nem is szeretnék most többet beszélni. Tehát használjuk ki a jelenlegi rendszert, használjuk ki a kutatók, tudósok képességeit, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek a vágóhidak megjavítására, a vágóhidakon folyó munka javítására rendelkezésünkre állnak, de ne menjünk a végletekbe. Ne legyünk fundamentalisták, ne kezdjünk vallásról szóló vitát, csak egyszerűen biztosítsuk azt, hogy fel vannak szerelve a vágóhidaink, jól működnek, és megfelelő ellenőrzés is folyik. Nem kell 27 új szabályozás. Elnök, köszönöm Szánzorella úr a következő felszólalón. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, aminek során meghallgathattam a szakértők véleményét. Sokkal jobban értem most már ezt az igen érzékeny témát. Az állatjólét terén nagyon sokat tettünk a közlekedés, illetve a tenyésztés javításáért. Most egyel tovább lépünk, a vágás területére, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy olyan folyamatokat alkalmazunk, amely emberibb, amelyek emberibbnek tekinthetők, tehát egy magas szintű civilizációhoz méltók. De talán egy pár percig még csak a, térjünk vissza a levágott állatok szenvedéséhez, illetve hogy ezzel kapcsolatban megsértünk-e alapvető elveket. A vitából az derül ki, hogy ugye vannak bizonyos vallási gyakorlatok, amelyeknek alapvető elveik vannak, többek között a zsidó és a muszlim vágás. Olaszországban is nagyon sokszor előkerült ez, és az izraeli választások során is kulcsfontosságú téma volt, illetve fontos téma volt. Voltak olyan helyek, ahol a kóser étkezést nem tartották megfelelően tiszteletbe, és ez botrányt keltett. Tiszteletben kell tartanunk a vallásokat, a vallási folyamatokat. Ez nem ezek, ezek nem másodrendű tények. Ezek olyan dolgok, amelyekkel igen óvatosan kell eljárnunk. A rituális vágással kapcsolatban, hogyha biztosítjuk, hogy a követelmények megfelelnek, akkor semmi gond nincs, de következ, következeteseknek kell lennünk. Azt nem mondhatjuk, hogy kötelező kábítani, azt sem mondhatjuk, látjuk, hogy kötelező az álmavágás. Nem, hát itt vannak olyan alapvető elvek, amelyeknek megvannak a maga vallási okai. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy nem engedélyezzük. Ahogy Tól úr mondta, ez csak ahhoz vezetne, hogy illegális és mészáros módon végrehajtott vágásokra kerülne sor. Tehát tiszteletben kell tartanunk a vallásokat. Sem értelme nem lenne annak, hogyha a tiltás illegális vágáshoz eredményez, jut, vágásokat eredményezne, mert ez a fogyasztók érdekeit is sértené. Kölcsönös tiszteletre van tehát szükség. Többen hozzászólásuk alatt is elmulasztották ezt. Azon kívül többen mondták, hogy itt az importált húst sem szabad figyelmen kívül hagynunk. a harmadik országoknak ugyanazokat a követelményeket kell betartaniuk, mint az európai országoknak. Tehát szükség van a kölcsönösség érvényesítésére. Lehetetlenné kell tennünk azt, Hogyha lehetetlenné tennénk azt, hogy kóser, illetve halál húst importáljanak, akkor ugye az, az lenne, azt jelenteni, hogy ez az igen nagy számú népesség elveszteni az importforrásait, és nem tudná tiszteletbe tartani vallási szabályait, nem tudná ezeknek megfelelően étkezni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a kölcsönösség megmaradjon. Az állatok szenvedésének idejére vonatkozóan is próbáltunk szabályokat megfelállítani. Hát ez itt is azt kell követelnünk, hogy ne legyen, ne vezessen mindez illegális vágáshoz. Most a címkézésről. A vallásos fogyasztók olyan szupermarketekbe szeretnének vásárolni, ahol garantált törvénytisztelő vágóhidakról származó húst tudnak venni. Biztosítanunk kell ezeket a garanciákat. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy megszégyenítsük úgymond, vagy újjal mutogassunk a kisebbségekre. Árnyékjelentéstevő vagyok, és a jelentéshez kapcsolódó egyéb meglehetősen ellen, ellentmondásos kérdésekkel foglalkozom. Saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy ez egy olyan téma, ahol egy kicsit kevésbé megszállott módon kellene eljárnunk a végrehajtás során. Nem kell a végletekig elmennünk. Különben az következik majd be, hogy félreértek, félreértelmezik a szabályokat, és ez a vallásos közösségek hátrányára válik. Köszönöm szépen. Kapula Santos úr, köszönöm szépen. Minden problémának van több dimenziója, és a jó politikai döntések pontosan azok, amelyeknek az alapja az, hogy annak a problémának minden lehetséges dimenzióját elemeztük, ami az emberi fogyasztásra szánt hús eredetét illeti, vannak ennek gazdasági, társadalmi, vallási dimenziói is, nem akarom most az összes dimenzióját kifejteni ennek a témakörnek, viszont szeretnék hivatkozni a civilizációra. Nem azt mondom, hogy az én civilizációs paradigmám felsőbbrendű, de mi laikus államok vagyunk, világi államszervezet van nálunk, ahol érvényesül a vallási türelemelve, illetve a nagyobb közösségen belül élő kisebbségek tisztelete. Elsősorban az állatok szenvedésével és a szenvedés okozásával kapcsolatos kérdésekről kell ma beszélnünk. Számomra nem az a lényeges, hogy hogyan ölnek meg egy állatot, hanem számomra az lényeges, hogy a lehető legkevesebb szenvedésen járjon ez. Független ez attól, hogy a vágás módja megfelel-e a vallási áldozatok szabályainak. Michel beszélt a gazdasági szempontokról is, a gazdasági biztonságról úgymond. Ez most nagyon lényeges szempont a vágóhidak foglalkoztatás biztonsága, és a munkabiztonság is nagyon lényeges eh, szempont, de amikor eh, vallási áldozatról beszélünk, vagy a muszlim és eh, zsidó vallási szokásokról, akkor vegyük figyelembe a szenvedés mértékét. Ha ugyanolyan mértékű a szenvedés, akkor nem nincsen okunk a megkülönböztetésre nem lehet a rotációt megtiltani csak vallási alapon, hogyha ez lehetséges, akkor megint csak azt vegyük figyelembe, hogy a szenvedés mértéke milyen. Pontosítani szeretnék azzal kapcsolatosan tisztában látni, hogy a szenvedés mértéke több vagy kevesebb a különböző rendszerekben, ez legyen az egyetlen szempontunk rendben. Így az elnök. Egy-két dolgot én is szeretnék mondani, aztán úgy szeretnék tovább menni, hogy néhány percben reagáljanak az elhangzottakra. Mind a négyüktől azt szeretném megkérdezni, hogy ugye mindannyian azért vagyunk itt, hogy a vágáskori szenvedés mértékét a lehetséges minimumra csökkentsük. Európa különböző részein és a világ különböző tájain a az állatokat egy vallásos eljárás alapján vágják le, vagy kábítás nélkül, vagy előzetes vágással, kábítással, vagy kósernek minősülnek ezek az állatok, vagy pedig sem, vagyis nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak Malázia, Ausztrália, Új-Zéland elfogadja kóserként az előkábítással vágott állatok húsát is. Most pedig megpróbálunk egy olyan rendszert kidolgozni, amely egységesebb egész Európára nézve. Miért nem lehetséges? Kompromisszumot keresünk, ugye? Nem akarjuk betiltani a vallási rituálé szerinti vágást, hanem próbálunk olyan megoldást találni, amely vagy előzetes, vagy utólagos kábítást is magában foglal, csökkentve ezzel az állatok számára okozott szenvedés mértékét. Ez a kérdésem tehát mindenki felé. Miért lehetséges ez egyes országokban, miért nem lehetséges ez más országokban? A vallási szabályok betartása miért különbözhet különböző államokban? Ez mindenkihez szól ez a kérdés. Sokan beszéltek a negyedik cikkről. Európa szempontjából a mezőgazdasági szakbizottságban sokszor beszélünk a magas állatjóléti normákról, illetve a termelési normákról, szabályokról, illetve hogy a szabályaink szigorúbbak, mint más országokban, és ez vonatkozik az importra is. Olyan szabályaink vannak, amelyek bizonyítják, hogy nálunk jók a erősek az állatvédelmi előírások a vágás esetében. A harmadik gondolatom végül, hogy miért ellenzik ennyire a címkézést többen is. Ez nem jelent megkülönböztetést, hiszen nem jelenthet problémát sem, hogyha koserként értékesítik ezt a húst, akkor ezt mindenkinek tudnia kell. Nem baj az, hogyha ez a címkén is feltüntetésre kerül. Nem látom, hogy a címkézés elleni elképzelésük, illetve érvük honnan ered. Remélem, hogy nem gazdasági alapon nyugszik, hiszen szerintem az fontos, hogy a címkézésben mindenki láthatja, hogy milyen áruról van szó, Ma délután kompromisszumot keresünk, amit mindenki el tud fogadni, amivel együtt tudunk élni, és ami, amelyel előrelépést tudunk érni ebben az ügyben. Hárás lennék, hogyha ezekre a kérdésekre reagálnának, úgyhogy kezdenénk Nova doktorral. Kérem, hogy a négy perces korláthoz tartsa magát, tessék parancsolni. Um, um if it's possible, I will speak in Italian. Jó, hogyha lehet, akkor olaszul beszélnék. Köszönöm. Az utólagos kábításról nem fogok beszélni, majd a vallásos közösségek képviselői beszéljenek erről. Személyesen én a címkézést nem tartom problematikusnak. A probléma az azokra az emberekre tett hatása a címkézésnek, akik nem tudják, hogy mi a különbség az általános és a vallási jelleg, vallásos jellegű vágás között. A, még akár egyetemi képzettséggel rendelkező emberek se tudják, hogy mi a különbség azt hiszik, hogy a rituális levágás barbári módon folyik, és hogy nagyon sokat szenvednek az állatok. Úgy gondolják, hogy a kábítással kapcsolatban viszont nincsen szenvedés. Tehát nem tudják, hogy mi a különbség a kettő között, ugyanis ezek a hiedelmek nem igazak. Én állatorvosként azt tudom mondani, hogy van különbség az olasz képviselő is mondta, hogy hát néhány másodperces különbség van. Azt szeretném tehát elmondani, hogy informálnunk kell az embereket. Tudatába kell, hogy legyenek az emberek, hogy miről van szó tudniuk kell, hogy mi a különbség, és hogyha tudják, akkor a címkézés is rendben van. De amíg a legtöbben nem tudnak a vallásos vágásról nem ismerik azt, a címkézés stigmatizációhoz és diszkriminációhoz vezethet. Ebben áll a probléma itt. Ezt szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Faizen úr a következő hozzászóló. Fizen, bocsánat. Pardon, micro. Excusez. Donc, en ce qui concerne l'étiquetage, euh, oui, ça marche, c'est bon. Hadd szóljak először a címkézésről. Tehát akik halál húst fogyasztanak, ők halál mészárosokhoz járnak, tehát tudják, hogy mit esznek. De most, hogyha a nagy közönség számára biztosított címkézésről beszélünk, hát Franciaországban nagyon sok állatjóléti szervezet, állatvédő, rendszer, re, állatvédő szervezet van. Nem a mellettem ülő barátomról beszélek, hanem az extremistákról. Rengeteg az ilyen szélsőséges állatjóléti szervezet, amely ki fogja használni ezt a muszlim közösségek elleni kampányuk során azt fogják mondani, hogy ez muszlim hús, hogy ez zsidó hús, és barbár módon vágják le ezeket az állatokat, elvágják a torkukat, stb. És ez tovább visz a kábítás kérdéséhez. Valaki azt mondta, hogy a kábítás állatjóléti szempontból jó. Ez lehet, hogy van akinek tényleg világos, de nem mindenkinek. Hogyha a tudományos kutatásokat nézzük, akkor ez nem magától értetődő. Érte, értetődő. Voltak olyan tanulmányok is, amelyek nem igazolják. Tehát egy kicsit nehéz kideríteni, hogy tulajdonképpen mi is állatjóléti szempontból a legjobb. Az előzetes kábítás, vagy a megvágás, már amennyiben ezt megfelelőképpen végzik el. Ö, ö, a az utólagos kábítás ellen vagyunk, mivel vannak olyan vallási szabályok, amelyeknek ez ellen mondana. Vallási szempontból elfogadhatatlan lenne a levágás előtti kábítás, és beszéltünk a vágás utáni kábítás és a vérzés kapcsolatáról. Hogyha nem vigyázunk, akkor mindez ahhoz vezethet, hogy a vallásos vágást betiltjuk. Én megértem az emberek érzékenységét, megértem az állatjóléti szempontokat, de úgy tűnik, hogy szem előtt évesztettük itt a lényeget. A rituális levágás stigmatizáciáról beszélünk, lehet, hogy nem hogy, hogy nem tartjuk politikus, politikai szempontból korrektnek ezt. Tudom, hogy nem ez a célunk, de hogyha nem leszünk óvatosak, akkor a zsidó és a muszlim közösségek megakadályozunk Európában abban, hogy a vallási előírásaiknak megfelelően étkezzenek. Nem akarunk olyan jogszabályokat alkotni, amelyeket utána nem tudunk majd követni, amelyeknek nem tudunk megfelelni. El kell fogadnunk a követelményeket, és hogy ezeket be kell tartanunk, de ne, ne kerüljünk olyan helyzetbe, amit megbánunk. Elnök, azt a kérdést nem válaszolja meg, hogy a különböző tagországokban hogy lehet az, hogy van, ahol megengedik az előzetes vagy az utólagos kábítást a vallásos vágások során, máshol meg nem. Tehát akkor az a hús nem halál, illetve nem kóser, ahol ezt csinálják? Miért nem lehet egész Európai Unión belül ugyanazt a folyamatot bevezetni? Ez volt a kérdés. Van ugye a kábítás, amelyet a a megvágás után közvetlenül, vagy a leülés előtt. Ez az eredeti elvégés, és a, a hithős zsidók azonban az így levágott húst nem tudják fogyasztani. Van-e arra, ö, tehát akkor egész nap érvelhetünk elő persze, de ö, hagyjuk Árbi doktor úr a következő. Oui, merci, monsieur le président. Répondre... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok én is részletesen válaszolni a kérdésekre, és, és arra a kérdésre is, amelyet ön, mint a rituális vágások új vágási módszereivel kapcsolatban, hadd mondjam el, azok az a számok, amelyet a táplálkozási főigazgatóság Franciaországgal kapcsolatban mondott, ugye két tényezőről beszél, a rituális leülések igazi volumenéről. Ugye a francia fogyasztás, húsfogyasztásban a bárányhús a teljes húsmennyiség 168%-a. A rituális piac enzen belül kellene azonban, hogy szerepeljen 11%-a az igényeknek, és 13,5%-a a vágásoknak a rituális. Franciaországban van egyensúly azért, tehát kiegyensúlyozott a vágás az, és az igény. Nem szabad dobálozni a számokkal, meg kell nézni, hogy honnan jönnek, hova, honnan kapjuk a számokat. Nézzük azt a kérdést, hogy bizonyos országokban a húst miért fogyasztják így, és miért. Kóra, Kóra úr állította azt, hogy ugye bizonyos alapelvek alapján ez így lehet. Amiről azonban beszélni szeretnék, az az, hogy az állatok nem arról akarok beszélni, hogy az állatok szenvednek-e vagy sem, ezt a, ez nem az a terem, ahol erről beszélni kell, hiszen ezt a vallásoknak a képviselőinek kellene megtenni. Mi nem a vallásokról beszélünk, mi az európai jogokat, egy olyan teremben vagyunk, ahol az európai jogokat kell garantálni. Egyértelmű az európai polgárok érdeke az, amit szem előtt tartunk. Ez a fajta fixálás, nos hát emlékezünk január 20-ára, amikor egy képviselő ezeket a szavakat használta, és ez nem feltételezés, és hogyha a Buszkatini asszonynak a hozzászólására visszagondolunk, akkor valóban meg kell kérdeznünk, hogy ezt támogatja-e az a bizottság ezt a a leülési módszert, és igazából határozottan az ellen vagyunk, hogy barbár módon öljék le az állatokat. Ezt mondta a, akkor a parlamentben a képviselő, ez méltatlan és biztos vagyok abban, és teljes mértékben persze biztos vagyok, hogy ez a fajta légkör, ez majd eloszlik. De nagyon figyelni kell arra, hogy ilyen dolgok nem erüljenek fel. Valóban az előírások fontosak, és látták önök is, hogy csak a négyes cikkről beszélünk most, de nem szeretném, hogyha a négyes cikkkel kapcsolatban azt mondjuk, hogy nem szabad hogy rituális vagy vallási, ala, vallási leülési eljárásokat engedjünk, és nem tudom, hogy miről beszélünk. Olyan szabályokra van szükség, amit itt tudunk használni, nem pedig távoli országoké. Nos, egyértelműen hadd mondjam, hadd kérjem azt, hogy hogy amikor egy parlamenti képviselőnek egy kijelentéséről beszél, akkor ne viselkedjünk úgy, mint hogy az egész parlament állandó gondolatai lennének. Ezek nem szükségszerűen osztjuk ezt mi. Azért jöttünk azonban itt, hogy megoldást találjunk, nem vitatkozni jöttünk egyértelműen. Vannak olyan országok, amelyek leülés előtt kábítanak, vannak olyan országok, amelyek ezt nem alkalmazzák, de nem győződtem még meg, hogy mi a helyes. Korát úr! Köszönöm. Peris úr, egy dolog, nem akarom természetesen végtelenig húzni a vitát, jó lenne valóban kompromisszumra jutni, és nem mindig ugyanorról beszélni. Szóval, világos választ szeretnék egy dologra kapni, és nem akarom a vallásos térfére eh, ezzel a labdát átadni, de hogyha a leülést követően kábítás van, akkor az már nem kóser hús. Mi van akkor Ausztráliában? ahol a rabbi azt mondja, hogy még mindig kóser az ilyen hús. Mi van Ausztriában, mi van Angliában, ahol fekete-fehéren le van írva, hogy ez van. Tehát a leülés utáni e, kábítás, meg tudom mutatni a hivatalos e, jelentést, minisztériumi jelentést. Meg tudom mutatni. Jó, látja? Látja? Csak azt akarom ö, e, ezzel mutatni, hogy szóval nagyon fontos ez a kérdés, ez a pont, mert a, a leülés utáni kábítás az megoldat, megoldás lehetne, nem növeli az állat kínszenvedését, de hát ez nem csak vallásos probléma, állategészségügyi és állatorvosi probléma is. Ennek tudatában vagyunk. De hogyha ezt bevezetnénk tehát az utolagos kábítást, akkor már nem kellene vitatkozni a, a címkézésről, mert ezzel már azt lehet mondani, hogy minden állatot a vágás pillanatában kávítanak. Tehát ebből a szempontból megoldolnánk két dolgot. Ugye két legyet egy csapásra. Tehát egyrészt kompromisszumot próbálunk találni egy nagyon polemikus kérdésben, ugyanakkor azonban nagyon-nagyon végig kell gondolni minden elemet. Mert van lehetőség arra, hogy megfontoljuk azt, hogy a, a hús kóser marad akkor is, hogyha utólagosan az állatot a leülés után kábítják. Nagyon fontos, hogy világos szabályok legyenek kontinensünkön. Vannak olyan országok, amelyek már ezt a gyakorlatot folytatják, és addig, amíg nincsen egyértelmű, világos vonal, és most ismétlem magam, de nagyon fontos, hadd mondjam még egyszer úgy gondolom, hogy a, a vágás utáni kábítás jó kompromisszum. Köszönöm, elnök úr. Okay, well, thank, thank you all very much. I think... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon érdekes vitát folytattunk itt. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ma délután eljöttek a körünkbe. Koronkovszki úr most bemutatja a jelentését és időközben mindenkinek köszönjük hozzájárulását. A jelentés további sorsa. Ezen a héten, február 19-én van a módosítás előterjesztésének határideje, március 16-án lesz a szavazás. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, és a jelentést várjuk. Kér, e szót, vagy pedig elégedett az eddig elhangzottakkal. Kérem, hogy nagyon gyorsan, hiszen nincs túl sok időnk. Csak egy fél perc, elnök úr. Nagyon köszönöm az észrevételeket. Szeretném világosá tenni, hogy az Európai Parlament álláspontja a javaslattal kapcsolatosan már egy messze menő kompromisszumot tükröz az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság álláspontja, illetve véleménye alapján azt kell mondanom, hogy ez a vélemény még tovább megy, és szeretnék tiltani, betiltani teljes mértékben a rituális vágást. Végső soron kompromisszumot keresünk. A derogáció tekintetében azért egy dolgot figyelembe kell vennünk. Vannak olyan országok, amelyek egyéb rendeleket és, rendeleteket is bevezettek a rituális vágással összefüggésben a mezőgazdasági szakbizottság nevében úgy, illetve ebben a szerepkörünkben nem gondoljuk úgy, hogy visszalépést követelhetünk azoktól az országoktól, amelyek szigorúbb szabályozással élnek. Ami pedig a vallás szabadságot életi, Ezt nem akarja senki kértségbe vonni. A nemzeti jogszabályalkotásra bízzuk ezeket a kérdéseket. Az Európai Parlament nem avatkozhat bele ezekbe a kérdésekbe, hiszen nemzeti hatáskörbe tartoznak. A status quo meg kell tartani a negyedik cikk értelmében, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Európai Bizottság javasolta a negyedik cikket, és a jelenlegi állapothoz képest nem fog változni semmi. Köszönöm szépen, Janusz. és köszönöm mindenkinek a felszólalását. Mint említettem, a jelentésben mindezt tükröztetni fogjuk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött a körünkbe. Most pedig a következő napi rendi pont következik, rátérünk erre. Kérem, hogy aki szeretné elhagyni a termet, viszonylag csöndesen tegye azt. Az ötödik pontnál tartunk. A tudományos célokra felhasznált állatok védelme. Jó magam, voltam a mezőgazdasági szakbizottság részéről a, az előadó az MV és az Intre szakbizottságoktól érkezett véleményt. Ma szakértői eszmecsere kerül sorra. Négy szakértőt hívtunk meg, hogy a bizottsági javaslatával kapcsolatosan mondják el észrevételeiket. Én magam is szeretnék köszönetet mondani segítőmnek és Patricknek, akit kinnül a pulpitusnál. Ő is nagyon sokat dolgozott azon, hogy megpróbáltunk összehozni egy nagyon összetett jelentést a bizottsági jelentéssel, illetve javaslattal kapcsolatosan. Sok módosító indítványt állítottunk össze a bizottsági jelentéssel kapcsolatban, és nagyon kíváncsian várom, hogy ma délután mit tudnak erről a szakértők mondani, nem gondoltam, hogy ilyen erkölcsi dilemmával kell majd szembenéznem, mint ennek a jelentésnek az összefüggésében, hiszen az állatkísérleteket szeretnénk minél inkább vissza szorítani, de azért az is fontos, hogy a jövőben kellőképpen rendelkezésre álljanak kellő mennyiségben gyógyszerek, és ezeknek a kísérleteit el kell valahogyan vizsgázni, egy megfelelő végezni. Ez egy megfelelő egyensúlyt kell elérnünk. Az első felszólalunk, dr. Mark McTfield, aki az Európai Bio medikus kutatásnak a kutatási szövetségnek a képviselője. Kérem, hogy 10 percre korlátozza felszólalását. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, rákutatás terén dolgozom az Egyesült Királyságban, de én ma a, az egyetemi oktatók képviseletében vagyok itt a legtöbb munka, amelyet egyetemi tudósok végeznek, az alapkutatás azzal kapcsolatban, hogy a test hogyan működik, és hogyan kap, kaphatunk el betegségeket. Az alapkutatás semmiféle új gyógyszereket vagy kezelési módszereket nem dolgoz ki, de úgy gondolom, hogy szinte nélkülözhetetlen ez a tudás, az új gyógyszerek, az új eljárások kidolgozásához a gyógyszeriparban. Talán néha az emberek nem is veszik észre, hogy mennyire fontos a tudományos kutatás, és szeretném azt is elmutatni, hogy a tudományos kutatók voltak azok egyetemi e, kutatók, akik a penicillint feltalálták, a számítógépeket, és a mai internet, az internetet mai formájában tudományos kutatók öm, e, találták eh, meg a, génkutat, a génnel kapcsolatos kiváló eredményeket, és egy sor egyéb dolgot. Az alapkutatások legfontosabb része az, hogy az ismeretlent tárja fel. Nem tudjuk, hogy mit találunk egészen addig, amíg a kutatás le nem zajlik. A tudományos kutatás szaba, kérdésfeltevés szabadsága az, ami fontos. Senki nem tudhatja, hogy hol lesz áttörés, Úgyhogy nagyon fontos, hogy a tudományos kutatók szabadon követhessék a kutatás vonalát, amelyet fontosnak tartanak. De vannak korlátai a tudományos kérdésfeltetésnek, kutatásnak, hiszen ez etikus kell, hogy legyen, és jogi keretek között zajon. Ezért vagyunk ma itt. Ezt az, ezt, ezt az irányelv tervezetet szeretnénk megbeszélni. Számos dolog van ebben a javaslatban, amelyet a tudományos kutatók nagyon jónak tartanak, és konzultáltak is velük erről a fejlesztési szakaszban. De általában véve el kell, hogy mondjam, hogy úgy gondoljuk, hogy mindaz, amit javasolnak, az túl bürokratikus. Túl sok dolog észszerűtlen adminisztratív terhet róna a tudósokra. Az Európai Unió és a tagállamok jelentős pénzt ruháznak be abban, hogy a tudományos kutatást támogassák, és az is eltérnemű, hogy úgy szeretnénk, hogy a kutatók a tudományal foglalkozzanak, nem pedig nyomtatványok kitöltésével és papírmunkával. Mégis ennél is fontosabb azonban az, hogy van néhány olyan dolog a javasolt szövegben, amely félreértés, jelentősen félreérti a kutatás folyamatát, és ezért olyan intézkedéseket javasol, amely nagyon nagy károkat okozna bizonyos kutatási területeken Európában. Például a neurotudományokban, az agykutatásban, agy működésének kutatásában, korosodó társadalom vagyunk nyilvánvalóan Európában, és ahogy tovább élünk, egyre több megbetegedés van. Alzheimer, epilepsia, stroke, skizofrénia és egyéb más agymegbetegedés. A betegségek hatékony kezelését megelőzően meg kell értenünk, hogy hogyan működik az agy. Ezért a nem emberi agyat kell, illetve preparátumokat kell kutatnunk, ilyen az állati agy. Az állati agy nagyon sok mindenben hasonlít az emberi agyban, működésben, de vannak dolgok, amelyeket semmi más állaton nem lehetne, csak bizonyos állatokon az emberszabású majmon elvégezni, minden egyéb más állatfajjal végzett kutatás jelentéktelen lenne. A javasolt szöveg két nagyon kevésbé bölcs mondjuk így korlátozást róna. Az első, hogyha megnézzük a nyolcas cikket, az emberszabású bajmokat nem lehetne a, a az állatok számára nem humános, megalázó, káros, fájdalmas folyamatokban kutatás céljára használni. De hát ez a kutatás maga, és ez a kutatás létfontosságú, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi a különbség a normális és az abnormális agyműködés között, ha valakinek például agymegbetegedése van. Ez utóbbi az. A második dolog pedig az emberszabású majmok tenyésztését, rabságban való tenyésztését illeti, ami a kutatási célokra való tenyésztést jelenti. Erre vonatkozóan az irányelve egy bizonyos átmeneti időszak után csak azokra az állatokra vonatkoztatja a lehetőséget, amelyet már két generáció óra, óta fogságban nevelnek. Az a baj ezzel, hogy az Európában kutatási célokra használt állatokat, emberszabású majmot nagyon nehéz tenyészteni. Két generáció keresztül fogságban megpróbálták, de nem sok sikerrel a tenyésztést. A második generáció már 20%-nál kevesebb eséllyel produkál utódokat. Az a tény, hogy a világon még senkinek sem sikerült bebizonyítani azt, hogy a második generációs állatokból eleget lehet kvázi produkálni. Szóval rendkívül, hogy is fogalmaznám, kevésbé bölcs az, hogy ilyet javasoljunk akkor, amikor nincsen elegendő tudományos bizonyíték az ellenére. Szeretném, ha ezeket teljes mértékben törölnék a szövegből, vagy ha pedig nem, akkor legalább egy megvalósíthatósági tanulmányt végezzenek, hogy ha bevezetnék, akkor lehetséges lenne megfelelni ennek a rendelkezésnek. Ha nem, ha egyszerűen csak a jelenlegi formájában bevezetésre kerülne, akkor az természetesen jelentős költségnövelést emelkedne a, az állatkutatások, illetve az állat kísérletekben, és nagy költségeket jelentene az Európai Unióban. Az lenne a következménye, hogy senki nem lenne biztos a kutatásban, és nagyon sokan a kutatók közül elmennének Amerikába, talán Japánba, Kínába. A végeredményen elnök úr az lenne, hogy az esetek többségében ugyanazt az államot, ugyanolyan, állatot ugyanolyan kísérletre csak egy másik országban használnák, ahol kevésbé szigorú az állat kísérletekre vonatkozó rendelkezés, és talán még jobban is szenvedének az állatok. A harmadik probléma a 16-os cikkel kapcsolatos az állatok újra használatával. Általában csak egyszer használják ezeket az állatokat. Az az alapszabály, hogy egy állat egy kísérlet. Vannak azonban olyan esetek, amikor nagyon komplex mm, képzési vagy általános anesteziológiai, klinikai és műtéti eljárások közben alkalmazzák. Ha egy emberszabású majom agyát tanulmányozunk, akkor be kell tanítsuk őket, például, hogy megérintsen egy érintőképernyős számítógépet, és akkor megnézzük, hogy milyen sorrendben helyes, ez alapján következtetünk az agyműködése. Egy ilyen képzés akár hat hónapig is eltarhat, vagy még tövébb. A kísérlet maga pedig csak három nap. Ebben az esetben tehát, amikor valami viszonylag enyhén módon bánunk az állatokkal, akkor igenis érdemes újra, többször használni ugyanazt kvázi azt az államot, hiszen semmi értelme egy teljes hat hónapos képzési szakaszon egy új állatot bevezetni, mert ha igen, akkor növekedne a tudományos kísérletekben az állatok száma. Másik példa. A kérődzőknél, ha megnézzük például a vérnyomásukat, vagy a hormonszintjüket akarjuk vizsgálni, akkor nem kell sorban újra meg újra vért venni tőlük, hiszen ez amúgy is a stressz miatt növelni a vérnyomásokat. Az általános anesteziológia, anesteziológia keretében ezért az, a, a gyomorból többféle mintát veszünk egyszerre, és ez, ezt különböző célokra használjuk. A későbbi tulajdonképpeni kísérletben lehetne már bizonyos viselkedés minták tanulmányozása, vagy adalékanyag, illetve gyógyszerre való reakció. És egyszerűen úgy lehetne, hogy a kanült újra használjuk az állatban. A második szempontja ennek, hogy sok sokkal inkább szolgálja az állat jólétét is, hogyha e, ezt az állatot párhuzamosan több kísérletre, mint egymást követően kísérletekre használjuk. Az újrahasznosítást, az újrahasználást, kísérletben való újraalkalmazást a legenyhébb lehetséges módra kívánja korlátozni a javaslat. Nem lehet garantálnunk azt, hogy az állatra való kihatásai egy kísérletnek minimálisak lesznek. Mivel a, jog, a szabályozás értelmében meg kell határozni a kísérlet súlyosságát, mielőtt azt még elvégeznénk, nos, nagy problémát okoz ez, hiszen ez tulajdonképpen mindenféle lehetőségét csökkenteni, illetve egyszerre megszüntetni a lehetőséget annak, hogy az állatokat a kísérletekben többször alkalmazzuk. E, jelentősen növekedne az állatok száma a kísérletekben, és általában az állatok szenvedésének a szintje is növekedne jelentős mértékben. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mindkét célt kontraproduktívan nem érni, kontraproduktív lenne mindkét cél szempontjából, és ellenében hatna. Úgy gondolom, elnök úr, hogy a tudományos kutatások szám, számára, hogyha a bizottságuk újra megtárgyalná ezeket a, a kérdéseket, ezeket a pontokat, és figyelembe venné az egyetemi és kutatóintézetek kutatási céljait, akkor biztos vagyok benne, hogy előrébb lépnénk. Köszönöm szépen. Thank Elnök, köszönöm szépen, a kérdésekre majd visszatérünk. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt. Következő szakértünk Filip Detei. Elnézést kérek, hogy nem tudom kiejteni a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául beszélek most, de a kérdéseket nagyon szívesen megválaszolom majd angol nyelven. Állatorvos vagyok, és Sanofi Aventisnek egyik részlegét vezetem, amely a globális gyógyszerbiztonsági biztonsági érték, értékelőközpont egy része. Szeret, szeretnék most a nálunk folyó munkáról szólni, de azt hiszem, hogy az európai gyógyszeriparban nagyon sok helyen tapasztalják ugyanezeket a dolgokat. A Sanofi Aventis világszinten harmadik, európai szinten első az, az oltóanyag kutatásban, és olyan gyógyszercsoport vagyunk, amely a felemelkedő országokon körében eh, legjobban képviselteti magát, tehát nagyon nagy a befolyásunk a közegészségügyre, a népegészségügyre azokban az országokban is. Ma egy európai irányelv felülvizsgálatáról van szó, ez az irányelv már is aranyszabály akadályként szerepel az állat, állatkísérletek szempontjából. Én csak akkor használok laboratóriumi kísérleti állatokat, amikor ez erre szükség van olyan gyógyszerek piacadobásánál, amelyeknek a hatékonyságát, illetve az emberekre való gyakorolt hatását, annak biztonságát szeretnénk fel, megvizsgálni. a kutatásunk, fejlesztésünk háromnegyed részét Európában érkezzük, és a gyógyszerbiztonsági kísérletek, vizsgálatok 80%-a Európában folyik. A a nem embereken végzett kísérleteknek pedig 100% a Franciaországban folyik cégünknél. Azt is tudniuk kell, hogy az állatok kísérlete való felhasználásával kapcsolatban a, a helyettesítés, a, a reprodukció és a kiigazítás hármas elve, elvét figyelemben, figyelembe vesszük, tehát hogyha vannak alternatív megoldások, akkor azokat használjuk kísérletek, állatkísérletek helyett. De mindenképpen biztosan kell mennünk, például ha molekulákkal dolgozunk, akkor nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a bizonyos kulcsot, amely a megfelelő zárnak, zárhoz való, és biztosnak kell lennünk abban, hogy az a kulcs, amit mi használunk, az nem egy másik zárat fog kinyitni tehát in vitro módszereket használunk a molekulák és a DNS vizsgálatában. Tulajdonképpen a 90%-a a kísérleteknek in vitro módszerrel történik. A molekulák vizsgálatánál pontosan azt akarjuk elkerülni, hogy, hogy elkerüljük a halálozásokat de csak a az esetek 80%-ában tudjuk ezt elkerülni, tehát az, a kísérletek 20%-ában kénytelenek vagyunk állatokat használni, nem tudjuk a lombik módszert használni. Nagyon ö, ö, nagy érdekünkben áll tehát ennek az irányelvnek a megfelelő alkalmazása. Először is kollégám Metfield úr is említett, említette, hogy az, hogy korlátozzák, hogy a kutatók milyen mértékben használhatják föl az állatokat, és különösen az emberszabású majmokat, ez problematikus. Ezt ki kellene nő, bővíteni, hiszen amikor bizonyos betegségekről van szó, például idegbetegségekről és más betegségekről, és itt a toxikológiát is hozzá kell vennünk, hiszen a toxikológia ez olyan ö, módszer, amely az állatokra, állatoknál szenvedést okoz. Ezt nem tudjuk a majmoknál, az emberszabású majmoknál használni. De bizonyos anyagok kifejlesztése, illetve alkalmazása, kifejlesztésén és alkalmazásánál szükséges az emberszabású majmok alkalmazása, hiszen ezeket a gyógyszereket majd emberekre szeretnénk alkalmazni. Az állatok segítségével kizárjuk a bizonyos termékek felhasználását, és ehhez szükség van emberszabású majmokhoz. Most a szenvedéssel kapcsolatos 15-ös cikkről hadd szólja. A kutatásnak egy része természetesen erről szól. Vannak olyan vírusos megbetegedésekkel kapcsolatos kísérletek, amelyek, amelyeket csak emberszabásokon tudunk elvégezni, és például rákcsálókon nem. Itt például rákbetegségekkel kapcsolatban is beszélhetünk erről. A, a cikk a költséghatékonyságról is beszél, és az, hogy ezt előre meg kell tudnunk határozni. Nem tudjuk, hogy a költség profit arány milyen lesz. Nem tudjuk, hogy a kutatásnak milyen eredményei lesznek. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy mivel az emberszabásúak vannak legközelebb az emberhez, ezért ezeket kell használnunk. Donorállatokat kell például a transplantáció esetén alkalmaznunk, és fogadó állatokként is kell használnunk őket, és hát nagyon sokszor ezeket kegyetlennek minősítik. A második dolog, amer, amerről szólni szeretnék, az, ezek azok a javaslatok, amelyek, amelyeket hamis jó ötleteknek neveznék, hiszen lehet, hogy jó ötletnek tűnnek most, de végül is rossz hatással lesznek majd a laboratóriumi állatok helyzetére. concerne sur l'île Maurice, mais ça se fait Mauritiuson például fognak be ezeket az állatokat, Kambocsában, Vietnámban, eh, Kínában, mindig nagy hálókban, ezzel a majmokat így fogják be, és akkor eh, viszonylag jól reprodukálhatók eh, a, a termőképességük is jó, ezek az F1 állatok. Ezek az F1 állatok soha nem éltek már szabadban, soha nem voltak a vadonban, és ezek azok az állatok, amelyeket például, a, vagy akiket az én vállalatom is alkalmaz. A probléma azonban most az, hogy egyetlen egy ország, egyetlen egy labora, laboratórium sincs abban a, a helyzetben azokkal az állatokkal kapcsolatban, amelyeket fontosnak tartunk, mint például a makákókat, hogy tehát egyáltalán nincsen lehetőség arra, hogy az F2, tehát a másodgenerációs állatokat produkáljuk. A majmok háremben élnek, egy hím és 25 nőstény. A gyógyszereknél ez ugye azt jelenti, hogy a gyógyszeriparban azonban azt jelenti, hogy ugyanannyi hímállatra, mint nőstényre van szükség, de az F1-nél, tehát az első generációnál volt egy hím állat és 25 vagy 20, 24 nőstény, de a második generációnál már mit csináljunk? Oda, oda már egy-egy kell, mit csináljunk a maradék 23 nősténnyel? Aztán ott van a 16-os eh, eh, cikk, ahogy előttem szóló és említette. Nálunk olyan állatokat használunk, eh, amiben például egy preparátumot implantáltak, és akkor bizonyos dolgokat ellenőrzünk, vérnyomás, a szívfrekvencia, stb. stb. kutyákkal is csinálják például, az nem kérődző állat, vagy nem tehát nem csak majomnál, sokkal gyakrabban például kutyát erre használunk, de néha majmokat is. Ez a fajta beavatkozás, ez a fajta beültetés, implantáció bizonyos országokban az állatok számára fájdalmasnak ítélik meg, és akkor nem lehet alkalmazni. De ez természetesen megint oda vezet, hogy hogy sokkal több állatra van szükség, mert nem lehet többször használni. Nos, az új eljárással, ahogy a kollega is említette, az alapkutatások keretében különböző lehetőségek vannak. De, de van például a mi vállalatunknál is egy etikai bizottság e, bizonyos e, meghatározott követelményeknek való e, megfelelőséget próbálja ez biztosítani. Mi éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a kutatás legmegfelelőbben a helyszínen, a résztvevő kutatók által ellenőrizhető. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem akarunk ellenőrzést, egy nagy, sokféle ellenőrzés is van. Az etikai bizottság már 20 éve működik, egy sor egyéb hasonló testület van, az összes kutató intézetből és kutatókból állnak össze ezek a bizottságok, vagy olyan emberekből, akik nem szak emberek egy-egy területen, a kívülállók, a gyógyszeriparhoz képest is kívülállók. És ugye, tehát mint mondtam, van egy illetékes hatóság a vállalatoknál, évente egyszer ülésezik, bürokratikus szempontokból ez bizony nagyon nehézkes. De mégis van már ellenőrzés. Igazából hiperregulált, tehát abszolút erősen szabályozott területek ezek már. Az alkalmazott állatokat a megfelelő nemzetközi független szövetségeknél, hatóságoknál akkreditáltatni kell. És akkor még egy dolog, ami az éves megbeszéléseken, ellenőrzéseken kívül van, hogy két évente a különböző, különböző testületek ülnek össze, és ellenőrzik a folyamatokat az ágazatban. Még befejezésképpen a következőt szeretném elmondani. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a kutatást, Európában segítsük. És fontosnak tartjuk azt, hogy a gyógyszeripar ban dolgozók ne vándoroljanak el más országokba, Ázsiába. De nem csak az állatokról van itt szó, hiszen van egy sor egyéb kutatási tevékenységi területünk, de e, ezeknek nem mindig felelnek meg az irányelvek, mint például a gyógyszerbiztonság sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Penny hawkins szólítom fel, aki az, az állatkutatási e, intézet osztályvezető helyettese. Köszönöm szépen. Az Eurogroup nevében szólalok fel, a csoport nevében Üdvözlöm ezt a rendeletet. Ez előrelépést jelent a tudományos ismérletek tekintetében az eredeti tervezet létrehozása óta, és azóta változott a közvélemény vélekedése és az elfogadhatósággal kapcsolatosan, és minél sürgősebb mindezt figyelembe venni. A tudományos közösségen belül is változtak jelentősen a megközelítések 1986 óta ebben a tekintetben, és a tudomá- a tudósok nem erkölcsi vákumban dolgoznak, nincsenek elszigetelve a társadalomtól. Támogatjuk az irányelvtervezetet, de vannak agályaink, ezekre szeretnék kitekintést adni ebben a felszólalásomban. Pozitív előrelépéseket látunk a javaslatban, a hatály szélesebb körben fedi le a célokat, fajokat és a fejlesztési szakaszokat, alapkutatás, tudományos kutatás, állatembriók, illetve a szövetmintáikért megölt állatok. Ezek mind olyan területek, ahol megfelelő szabályozásra van szükség a az Eurogroup támogatja ezt a szabályozást minden szakaszban és minden fejlődési fázisban. Támogatjuk, hogy, a, hogy létrejön olyan követelmény, hogy ezeket az alapelveket figyelembe kell venni minden kutatási projektben, és ezt a szabályozásban érvényesíteni kell. Ennek prioritásnak kell lennie. Nagyon örülök, hogy a javaslat tartalmaz a helyettesítési alternatívákkal kapcsolatos javaslatokat is, és ennek alapja az elkötelezett kutatás, a jó a gyakorlatok cseréje, az intéz, a nemzetközi standardek alkalmazása, és ezen a területen erősíteni kell az erőfeszítéseket. Az irányelv ben előírják az erőteljesebb jóváhagyási eljárást, engedélyezési eljárást. Minden ki, aki ilyen eljárásokat végez, jóváhagyásnak kell, hogy ki alávesse a terveit, és ezt üdvözöljük. Ez nagyon jól működik az Egyesült Királyságban 1986 óta, nincsenek ennek a tudományjal kapcsolatos hátrányos hatásai. Az is nagyon biztató, hogy megfelelő oktatási és képzési eljárásokat vázol fel a tervezet megfelelő kompetencia előírásokkal. Nagyon fontos és pozitív aspektus hogy etikai felülvizsgálatot is előirányoz az állatkísérletekkel kapcsolatosan. Ennek három szempontja van. Illetékes hatóság által végzett, helyi etikai testületek által végzett, illetve nemzetközi testületek által végzett etikai vizsgálatok. Az új irányelv ezzel veszi figyelembe a közvélemény aggájait, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire indokolt az állat kísérletek felhasználása tudományos célra, és azzal kapcsolatosan, hogy csökkenteni kell az állatok számára okozott szenvedést. Ez az Eurogroup szempontjából fontos aggály volt, éppen ezért üdvözöljük, hogy éves statisztikákat tegyenek közzé az állatkísérletek súlyosságával kapcsolatosan, és a nem technikai projekt összefoglalók közzétételet is támogatjuk. Az új irányelv megfelel a jelenlegi gondolkodásunknak a tudományos kísérletekkel kapcsolatosan az Európa tanácsi vonatkozó egyezményt is figyelembe veszi a laboratóriumi állatkísérletesek kapcsolatosan a tudományos világgal és az ipar képviselőivel is alaposan egyeztettek ezzel kapcsolatosan, de azért vannak még a javaslat ezen részeivel kapcsolatosan aggájaink, ahogyan majd később elő fogom adni. Ami a nem emberi főemlősök felhasználását illeti, az erre vonatkozó projektek körét korlátozza a javaslat, és ez kivitelezhető és alapvető intézkedés annak érdekében, hogy az, ő felhasz, az ilyen állatok felhasználását korlátozzák. Az Eurogroup a javaslat sok pozitív aspektusát felismeri, de azért vannak olyan részek, amelyek nagyon nehezen értelmezhetőek. A második cikket eh, szerintünk nem szabad a nem, nem bevatkozó jellegű lépésekre alkalmazni. Más cikkek, eh, még ha helytállóak is, nem mennek elég, nem elég erőteljesek, és eh, károsak lehetnek a jelenlegi formájukban. Az az fő emlősök felhasználása után ezért alternatívák ilyen témákban vannak aggájaink. Három fő aggájunk van a melléklettel kapcsolatosan. Először is fontos, hogy ezt minimum szabálynak, ne pedig legjobb gyakorlatnak minősítsük. Aztán a táblázatok melletti szöveg nem szerepel a mellékletben, de ott is meg kell ismételni, nagyon fontos információt tartalmaz a biológiai és viselkedéstani szempontokból, és a részletes útmutatáshoz ehhez is szükség van. Harmadszor túl sok időt hagynak a, a gondoskodási, gondozási iránymutatásokkal kapcsolatosan az előző szabványok már 1998-ban sem bizonyultak megfelelőnek. A tanács, az Európa Tanácsi Munkacsoport új szabályok kidolgozására hívott fel, figyelembe véve az iparág, a tudományos világ, a tenyésztők véleményét, további késedelmet nem szenvedhet ez az ügy. Úgy gondoljuk, hogy a tudományos világ már nagyon sok figyelmeztetést kapott, hogy változni fognak ezek a szabályok, úgyhogy volt idejük felkészülni az új előírásokra. Ami a súlyoságot illeti, a súlyoság besorolási rendszer a káros hatások súlyoság alapján alapvető fontosságú. Sajnos az erre vonatkozó cikk nem eléggé világos a definíciók arra vonatkozóan, hogy mit jelent az enyhe, korlátozott, stb. súlyosság, ne, még hiányoznak a javaslatból, és ezekkel a témákkal foglalkozni kell, hiszen sok cikk ezeken az értelmezéseken alapul. Nincsen arra kötelezettség, hogy összefoglalót adjanak az enyhe hatású projektekkel kapcsolatosan, amelyek főemlősökre vonatkoznak, de ez nem indokolt. Minden szintű szenvedés fontos, és a közvélemény számára mindegyik agályt okoz. Amilyen főemlősöket illeti, a megengedhető célok meghatározása előrelépés, de nem elégséges. Kifejezetten arról beszél, hogy megszüntetik a főemlősök használatát állatkísérletekben. Erre vonatkoznak a kutatói közösségből is eredmények. Ezt megfelelően dokumentált tudományos eredményekkel kell alátámasztani. Az erre vonatkozó adatokat nem csak 7 vagy 10 éven belül kell rendelkezésre bocsátani, hogy a nem mellékletek ezt előirányozzák. Ez gazdasági, illetve tudományos, emberi, egészségügyi szempontból is fontos. A Safeguard Close-t törölni kellene ezzel kapcsolatosan súlyos aggályok hozhatok fel. Az eutanáziával kapcsolatosan súlyos aggájaink vannak, az ötödik melléklettel kapcsolatban nem felel meg azoknak a fajoknak a szabályozásának, amelyekre egyébként fog vonatkoznia kellene az irányelvnek, például a gerinctelenek. Aztán olyan technikákat alkalmaz a rákcsálók esetében, amelyek elfogadhatatlanok, ezekről nincsen szó a szövegben, a kompetenciáról nincsen szó, csak a jóváhagyásról, tehát ebben a cikkben hivatkozni kell az, em- az állati szenvedésre is, úgyhogy ezt még tovább kell pontosítani. Fontos, hogy alternatívákat említsen a javaslat, ez előrelépés, de nem elégséges. A ne- nemzeti referencia laboratóriumok létrehozása csak az alternatívák rendelkezésre állásának függvényében képzelhető el. Az Európai Unióban folyó eljárások nem arányosak ezzel az előírással. Az alternatívák kidolgozása szempontjából nagyon fontos, hogy az irányelv ismerje azt, hogy sürgősen ki kell dolgozni és validálni kell alternatív módszereket minden kísérleti és kutatási területen Összefoglalva az Eurogroup biztatónak tartja, és agályosnak is az irányelv tervezetet. Vannak olyan szempontok, amelyek jól szabályozottak. Kérdés, hogy egyáltalán kell-e ilyen kísérleteket folytatni, de vannak olyan részek, amelyek károsak lehetnek állatjóléti szempontból. Több olyan területet említünk, amelyekben egyeztetni kell az állatvédőszervezetek és a tudományos közösség között, és konstruktív megközelítésben kell ezt az egyeztetést folytatni. Nagyobb most a különböző érdekeltek között a párbeszéd, ezért sajnálatos volna, hogyha az irányelv szövegezésén vitatkoznánk. Konszenzusra van szükség ebben a nagyon fontos jogszabály területen. Itt az ideje, hogy minden érdekelt együttműködjön, hogy világos, kivitelezhető és etikailag is megalapozott irányelv jöjjön létre, amely a 21. században is megalapozott jogforrás. Köszönöm. Thank you very much. Now I've also been approached by uh, patients organization. Köszönjük szépen. A betegeket képviselő szervezetektől is érkezett valaki. Sophie Petit képviseli a az orvosi, orvosi kutatásokkal kapcsolatos jótékonysági szervezeteket. Most önnek adom meg a szót, hölgyem. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy én is hozzászólhatok. A orvosi kutató jótékonysági szervezetek, egyesületek körülbelül több mint száz különböző orvosi kutatást finanszírozó jótékonysági rendszer egyesületet tömörít. Nagyon nagy, nagyokat és államiakat, ugyanúgy, mint kicsi betegek által működtetetteket. Közös céljuk azonban az, hogy a páciensek érdekét képviseljék, és a páciensek érdekében működjenek csak egy harmaduk ezeknek a szervezeteknek, egy harmadukról mondható el, hogy állat kísérleteket finanszíroznak, de nagyon fontos az ő álláspontjuk, hiszen ez tükrözi azt a tényt is, hogy minden a témában megtett kérdé, kérdőív, illetve vizsgálat arra mutat, hogy országunkban nem fogadják el az állatkísértek kísérleteket. Annak ellenére, hogy vannak alternatívák, és annak ellenére, hogy ez megfelelően törvényileg is szabályozva van most vannak olyanok aggályok, amelyekkel egyetértünk ebben a felülvizsgálatban, például a, az adminisztrációs terhek növekedése, és egyéb kérdések, ezekről ma már hallottunk másoktól. A korlátozások és a, az adminisztratív terhek valószínűleg nem könnyítik az állatok helyzetét, tehát valószínűleg erről nem is érdemes most beszélni. Most azonban az állatkísérleteknek a betegekre vonatkozó jótékony hatásáról, hasznáról szeretnénk beszélni. Például a stroke kutatás. Tudjuk, hogy időnként ezt inkább hogy, hogy, hogy ez agyban is megtörténhet. Itt rákcsálókat és macskákat használnak a kísérlethez, és tulajdonképpen reprodukálják azt a helyzetet, ami a stroke esetében fellép, tehát egy bizonyos artériát elzárnak. Amikor aztán ezt megteszik az állatban, akkor anélkül, hogy az állat utána tudatára ébredne, tehát visszatérne az eszméletére, el lehet kábítani az állatot, meg lehet ölni az állatot, illetve ki lehet venni az agyát, és az agyát megvizsgálni abból a szempontból, hogy mi történt. És a, az elméket fel lehet használni arra, hogy hogy tudjuk megakadályozni a sztrókot az emberekben. Most, hogyha mikroszkoposan megtekintjük ezeket az állatokat, akkor látjuk, hogy az agyuk a kimulás pillanatában ugyanolyan egészséges, mint az embereknél, hogyha esetleg haláset lép fel a sztróknál, tehát nem sorvad el az agyuk, nincs arról szó, hogy a szenvedés miatt megváltozik az agy szerkezete. Ezeket a kísérleteket el kell végeznünk, hogyha az emberekben végbe menő sztrókot kutatni akarjuk az állatkísérletekből kell kiindulnunk, és az állatkísérletek tapasztalatából tudunk aztán tovább menni az emberkísérletekhez, illetve az emberi kutatáshoz. Az édesapám sajnos sztrókot szenvedett el, pedig nagyon aktív, nagyon jó kutató volt, most pedig sem beszélni, sem járni nem tud. Talán az ő helyzete elkerülhető lenne, hogyha a megfelelő kísérleteket ki tudna, véghez tudnánk vinni az állatok segítségével. Parkinson kóra kapcsolatban is sok kísérlet van. Volt egy ismerős, aki nek a Parkinsonja annyira súlyos volt, hogy egyszerűen nem lehetett vele egy szobában megmaradni, amikor például újságot olvasott. Annyira súlyosak voltak a remegései. Egy deep brain stimulation, egy mélyre menő agyi stimulációs kezelést ajánlottak fel neki, amely arról szól, hogy elektródákat tesznek be az agyba, olyan, mint egy pacemaker, ami a szívet stimulálja, csak itt most Parkinson gyógyításáról van szó. És amikor ezt beültetik, akkor teljesen megszüntetik ezeket a remegéseket, tehát fantasztikus jól működik. Na most ennek a technikának a kifejlesztéséhez 30 majmot, körülbelül 30 majmot használtak föl, viszont körülbelül 40 ezer ember profitálhat ennek a technikának az alkalmazásából. A főemlősök, az emberszabású majmok rendkívül fontosak az emberi az emberi gyógyszerek és az emberi egészséget védő más technikák kifejlesztésénél. Ez csak két példa volt ennek illusztrálására. De most, ha például a, ha valaki, valakinek a szívébe vagy a szemébe kell beültetni valamit, hát szeretné, hogyha nekik azt beültetnék, vagy a gyerekének beültetnének valamit anélkül, hogy ezt állatokon, állatkísérleteken keresztül előző előzőleg tesztelték volna. Az állatkísérletek részét képezik annak a, annak a spektrumnak, ami azt segíti nekünk megérteni, hogy a szervezet hogy működik, hogy hogy lépnek fel a betegségek, és hogy hogy tudjuk, hogy tudjuk ezeket megelőzni. rákcsálókat, mennyéteket is használnak annak érdekében, hogy például a hányás megelőzését hogy tudjuk elérni. Többek között a rák, rák kezelésénél, a kemoterápiáknál felépő hányásnak a megakadályozására ö, próbáljuk ezt kifejleszteni. Van egy ismerősöm, akinek a, a, a akinek a lánya ö, rákos volt, ugyanakkor terhes is volt, és elmondták neki, hogy ezeken az állatokon végzett kísérletek nélkül nem lett volna lehetséges kezelni a kemoterápiát, és nem lenne lehetséges a terhességnél fellépő hányást sem megelőzni. Amikor édesanyám rákban meghalt, akkor is higgyék el, hogy mindenképpen támogattam volna az állatkísérletek használatát annak érdekében, hogy az ő hányingerét, az ő fájdalmait valamiképpen enyhít, enyhíteni tudtuk volna. Természetesen a leg, lehető leghumánusabban kell az állatkísérleteket elvégezni, és itt hadd beszéljek egy kicsit az alternatívákról. Három évvel ezelőtt egy szövetek, szövet mintákról és komputeres modellekről szóló probléma volt, kérs, két kérdés volt, egy szervezettel folytattam kommunikációt, és bírálták azt, hogy a szövetekkel kapcsolatban állatkísérleteket használunk. Én azt mondtam a szervezetnek, hogy hogyha valamiféleképpen be, be tudják bizonyítani, hogy lehetséges az emberi szövetek másféle reprodukálása állatkísérleteken kívül, akkor én rögtön az önök oldalára állok át, és rögtön kampányolni fogok az állatkísérletek ellen. Egyelőre még nem kaptam ezzel kapcsolatban választ. Általában azért nem ö, ö, támogatják az emberek az állatkísérleteket, mert azt mondják, hogy nem elég hatásosak, de azt hiszem, hogy ez naív, hogy, és hogy nem etikusak. Na de hogyha a betegségekre gondolunk, hát azt sem mondhatjuk, hogy etikus dolog nem könnyíteni az emberek szenvedését, illetve fájdalmát. Hogyha van valami útja, módja annak, hogy az emberek fájdalmást enyhítsük, betegségüket kezeljük, akkor ezt meg kell tennünk, és meg kell tennünk azt mindent az, annak érdekében, hogy ez minél óva, olcsóbb és minél, ó, minél hatékonyabb legyen. Most itt hallottuk, hogy a 3R, ami a, a helyettesítés, az újrafelhasználás és a és a finomításra gondolkozik, illetve erre vonatkozik, ez sem egészen világos, hiszen tudjuk, hogy jelenleg genetikailag módosított állatokat termelünk úgymond ki a kutatási célokra, és ezeknek az állatoknak a száma is be belefoglaltatik az összszámokba, ezért látszik úgy, hogy emelkedik az állatok, a kísérleti állatok száma. Ugyanakkor ezek a génmódosítással produkált állatok sokkal alkalmasabbak kísérleti célokra, és biztosítanunk kell azt, hogy ezeknek a tenyésztése tovább folyjon, hiszen ez a betegek, betegek hasznára van. Az állatkísérletek, az állat gyógyszerekben és az emberi gyógyszerek kifejlesztésében egy, egyaránt 90%-os hasznot hajtanak, úgyhogy nagyon fontos mindezeknek a folyamatos és alapos megbeszélés. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, minden felszólaló jelezte, micsoda maraton az, ami előtt állunk, és mindenki úgy érzi, hogy van kérdése Gréfe talán az első, akinek megadom a szót akkor. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előbb a vallási csoportokkal foglalkoztunk, és vallásszabadságot kértünk vagy a vallásnak is szabadságot kértünk. Most azonban egy másik vallásos előadást hallottunk, és igazából összeszorította a gyomromat, mert hogyha nem a páciensek mellett lennénk, akkor vagy nem támogatnám a kollégákat, akkor naiv vagyok, nem vagyok etikus, és elsősorban nem vagyok erre az életre való, vagy nem vagyok reális. Nos, igazából ezt mind szeretném előre elhárítani. Mindaz, ami ellene szól, nem végig gondoltnak bélyegeztetik. Ezt tehát, mint mondom, eleve szeretném elhárítani. A következőket mondom. Amikor a kutatás szabadságáról van szó, pontosan ugyanúgy, mint a vallás szabadságánál is, nekünk a mi munkánkat kell tenni. Ez azt jelenti, hogy hat, ha határokat kell húzni, akkor a határok az állatokat és élőlényeket is, akikért felelősséggel vagyunk, védjék. A hiperszabályozás, a, a még további szabályozás, hogyha így vélik, akkor tulajdonképpen az állatvédő képviselője nagyon mérsékelt volt. Ugye nem azt mondta, hogy ne legyenek kísérletek, hanem legyünk óvatosak, itt is legyenek korlátok. De legalábbis beszéljünk arról, hogy az állatokkal kapcsolatban is van etika, és erről beszéljünk. Természetesen az ágazat képviselői, az ágazat három képviselője, még az utóbbi is, aki a, a páciensekben nevében beszélt, az ágazat nevében szól, hiszen ez is egyfajta érdek. Semmi bajom már az ágazat érdekeivel, de hogyha most azt jelzik nekünk, hogy ha valamit nem csinálunk, akkor ezek eh, a kutatók kimennek Amerikába, vagy valaki mondta, hogy Ázsiába. Nos, nagyon sok cég már eleve amúgy is Ázsiába megy, mert ott olcsóban gyártatnak semmi köze, vagy nem szükségszerűen a szabályozáshoz, vagy az előírásokhoz van ennek köze, egészen más törvények működnek itt. Azzal ellentétben, amit a korábbiakban beszéltünk, ugye ott a leülésről volt szó, brutális. Itt viszont arról van szó, hogy állatokat, élőlényeket tudatosan, tudatosan fájdalmat okozunk nekik, szenvedniük kell azért, hogy utána kísérletezenek. Szenvedniük kell, hogy kísérletezenek. Nem akarom persze ebből azt a következtetést levonni, hogy ez ne legyen így, de ezt, ezt a tényt, ezt fogadjuk el, ne pedig csináljunk úgy, ne pedig, ne pedig azt fogadjuk el, akik azt mondják, hogyha, hogy, hogy enélkül minden naivitás és és butaság. Az élet az veszélyes, halálhoz vezet, van akinél hamarabb, van akinél később. Ez nem azok a szemben, akiket érint. De hogyha azt mondjuk, hogy az élőknek, vagy minden más élőlényel szemben bármi megengedhető, az rossz következtetés. Én megint azt mondom, hogy találjunk kompromisszumot. És akkor az állatvédő képviselője által elmondottakat, tehát azt, hogy itt nem vagy-vagy helyzet van, Nézzük meg, hol van a kiváltás, tehát például az emberszabású bajnoknak a kiváltására lehetőség. Hogyha 15-20 évvel ezelőttre visszatekintünk, akkor lehet, hogy a kutatás szempontjából ezt akkor még nem tarthattuk volna észszerűnek. De a fejlődés azért már megtörtént az ágazat képviselőjének hadd mondjam el, hogy ön, önök sem zárják ezt a lehetőséget ki, önök is azt mondják, hogy beszéljünk róla, és ebben a szellemben legyen ez a meghallgatás. Nem pedig úgy, hogy feltételezze az egyik a másikról, hogy csak üzleti érdekeket képvisel, a másik pedig azt mondja, hogy, hogy csak az állatokat figyeljük. Persze mindkettő fontos, de egy, és sem ne, egy, nem naivitás, sem pedig nem üzleti megfontolás, én csak ez bosszant, ha ezzel vádolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jim Ellis. Thank you, Chairman. Uh, I think we're probably... Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg mindannyian hálásak vagyunk a hozzászólásokért, különböző képviselők megjegyzéseiért, különösen az utolsó a jótékonysági szervezeteket képviselő hölgy hozzászólása tetszett, hiszen ő való, a való életből hozott példákat arra, hogy mit is jelent mindez, hiszen néha abszurd módon igyekszünk különböző dolgokat kipipálni a korrektség nevében, azzal az eredménye, hogy végül is olyan helyzetbe kerülünk, ahol a saját lehetőségeink, a saját kezünket kötjük meg és ez megmutatja, hogy sokszor milyen abszolutizmus jellemzi az állatvédő lobbikat és mások munkáján. És annak ellenére, hogy hát úgy tűnik, hogy a fund fundamentalista állatvédők ellen, illetve állatvédőkkel szemben azért nő az intolerancia, hiszen úgy tűnik, hogy hogy teljesen szélsőségekbe mentek át. Nyilvánvaló senki nem akarja azt támogatni, hogy az állatokat ö, megsebezzék, ö, állatoknak ártsanak, vagy fájdalmat okozzanak neki. De elnök úr, el kell fogadnunk a, valóság, a valós tényeket. Vannak bizony, van egy bizonyos hierarchia ezek között az aggályok között. Számomra az, hogy az orvosi kutatást elősegítsük annak érdekében, hogy a, hogy az életet megkurtító krónikus betegségeket kezelni tudjuk, illetve a kezeléseket javíts, javítani tudjuk, ez a hierarchiában előbbre van. És ezért nem is akarok ellen, ellenézést kérni. Számomra ez sokkal előbbre való, mint az állatok állatkísérletek elleni tiltakozás, illetve az emberszabású majmokon végzett kísérlet. Hogyha nincsenek alternatívák, akkor én mindenképpen elfogadom azt, hogy a kotatás, amely ilyen körülmények között kell, hogy folyjon, és új gyógyszerekre, új, új kezelésekre irányul, és hogyha az állatok szenvedését is magába foglalja, akkor úgy érzem, hogy ez számomra nem csak megengedhető, hanem egyszerűen szükséges is. Az állatokról szóló ö, irányelv felülvizsgálatánál, tehát nagyon fontos a megfelelő egyensúly megtalálása. Igenis fontos, hogy az állatjóléti rendelkezések megerősítése fontos, a helyettesítés, a kiigazítás és az újrafelhasználás fontos, de nem nem akadályozhatjuk a kutatásnak a fejlődését, például olyan módon, hogy a főemlősökkel való kísérleteket megakadályozzuk. Nem lehet természetesen túl szabályozni sem a kísérleteket, nem akadályozhatjuk meg a, a betegségek gyógyítására vonatkozó kísérleteken. És gyakran tényleg nem tudom, hogy kinek mi a, milyenek a prioritásai. Ne, ne legyünk olyanok, akik csak kipipálják a különböző korrektségi szempontból fontos témákat. Nagyon fontos, hogy a megfelelő arányokat megteremtsük, hogyha az emberiségnek jó az, hogy a megfelelő gyógyszereket és a megfelelő kezelési módszereket megtaláljuk, akkor igenis ennek meg, kellene, meg kell fizetni az árát, mégpedig olyan módon, hogy megtűrjük a szükséges állatkísérleteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eljussunk erre a pontra. Elnök úr, jelentéstevőként bízom abban, hogy ön is vissza fogja tükrözni ezt az egyensúlyt, ennek az egyensúlynak a, az érzését, és biztosítja majd, hogy a hierarchia meglegyen, biztosítja majd azt, hogy persze senki nem akar kegyetlen lenni, vagy bosszúálló lenni az állatok szempontjából, természetesen nem, de bizonyos választás, választásokat meg, tudunk, meg kell, hogy tegyünk az emberi ö, faj érdekében, meg kell védenünk az embereket attól, hogy a betegségek elpusztítsák, illetve a betegségre meg kell találnunk a megfelelő gyógyszereket, kezeléseket, és ehhez szükség van az állatkísérletekre. Nem lennénk ott, ahol most vagyunk tudományos szempontból, nem tudnánk olyan sok betegséget kezelni, hogyha nem alkalmaztunk volna állatkísérleteket. Sokkal hátrébb lennénk a jelenlegi helyzetnél. Ezt el kell ismernünk, erre józanul kell tekintenünk, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is pontosan ezt eh, szeretném elérni ezzel az előadóval is. A, az árnyék előadó Franz asszony, hogyha gondolja, akkor most mondhatja el gondolatait. Köszönöm szépen, elnök úr! Én vagyok az árnyék előadója ennek a témának, ahogyan ön is említette, ezért szólalok ma fel. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek az igen színvonalas megnyilatkozásokért, hiszen ezek rávilágítottak azokra a területekre, ahol még tisztázásra volt szükség, és ahogyan meg kell közelítenünk ezt az irányelv tervezetet. Én is a téma sok érdekeltjével találkoztam már, akik az ezzel kapcsolatos érdekeltségi köröket képviselték, de nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott álláspontot foglaljunk el már, ami az állatkísérleteket illeti. Én olyan szöveget szeretnék itt viszont látni, amely hangsúlyozza az állatjóléti szempontokat is, de garantálja azt is, hogy a kutatások tovább léphetnek a jövőben is. Politikusként az európai kutatási munka versenyképességét kell fenntartanunk, figyelembe véve a Lisszaboni stratégia irányelveit, az Európai Unió céljait, ezeknek a megvalósulását nem akadályozhatják egyéb szempontok. Sajnálatos módon nem nélkülözhetjük egyelőre az állatkísérleteket. A társadalom körében egyre nagyobb teret kap az állatjóléti szempontok figyelembevétele, hogyha megvizsgáljuk ezeknek a témáknak a fejlődését az utóbbi évtizedekben, akkor tudjuk, hogy ezeket a szempontokat érvényesítenünk kell a jogszabályainkban, a három R-en alapuló alapelv sorozat az egyik alapillére ennek a szövegnek, de szeretném, hogyha az irányelv jobban hangsúlyozná azt is, hogy miért használunk állatokat a kísérleteinkben. Kutatás szempontjából, a kutatás érdekében, az emberi egészség biztosítása érdekében, hogyha nincsenek helyettesítő módszerek, akkor nem tudunk eltekinteni bizonyos fajok tekintetében az állatkísérletektől. Szó volt arról, hogy a tagállamok közötti verseny különbségeket kiköszöböljük Ez természetesen egy fontos cél, de világszintű versenyben is vagyunk. Az európai kutatásnak előre kell tudnia lépni, és ebben a fényben kell az intézkedéseket megvizsgálni. A legjobb, hogyha egy kötelező érvényű szöveget készítünk, amely fokozza az administratív terheket. Kérdés ez, hogy kívánjuk -e ezeket az administratív terheket növelni. Én vonakodnék ettől, hiszen ennek csak az lesz az eredménye, hogy a kutatás áthelyeződik kevésbé szigorúan szabályozó országokba. Én kevésbé korlátozó volnék állatjóléti szempontból. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, akkor károkat is okozhat ez a megközelítés. A bizottság javaslata már eltér az alapvető céltól, ezt is vegyük figyelembe, miért használunk állatokat, azért, hogy a humán egészségügyi kutatásokat elősegítsék. Köszönöm szépen, Kávó Szántos úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy megelégedettségemre szolgál, hogy a mai szakbizottsági ülésen volt alkalmunk arra, hogy a közvéleménynek és a szakértőknek is bizonyítsuk, hogy nem csak technikai és jogszabályalkotási témákkal foglalkozunk, hanem kulturális és etikai kérdésekkel is, amelyek egy korábbi vitából merültek fel. Ez is azt mutatja, hogy nem csak etnocentrikusak vagyunk, hanem kultúraközi szempontokat is figyelembe veszünk a munkánkban, és ezt most nyilván valóvá tettük. És nem csak antropocentrikusak vagyunk, tehát nem csak az emberiség ügyeivel foglalkozunk, hanem úgy látszik most már ennél is szélesebb körű társadalmi megközelítésben, illetve kulturális megközelítésben tudunk munkálkodni. megpróbálok minél kiegyensúlyozottabb megoldást felvetni. Nyilvánvaló, hogy az állatok leülését nem tudjuk megállítani, de szeretnénk, hogyha minél jobb körülmények között kerülne sor az ő levágásukra. Itt is ez a célunk, ebben az esetben is, hogy a szenvedésüket a lehetőségek szerint csökkentsük. Hogyha ezeket az állatokat nem használhatnánk föl, akkor orvosi szempontból a kőkorba kellene visszatérnünk, úgyhogy nem tudja teljesen kiküszöbölni az állatok szenvedését, de le szeretnénk ezt a lehetőség szerint minimálisra csökkenteni. Köszönöm, Sanzorello úr. Grazie Presidente, <clears throat> grazie per l'opportunità. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani azért, hogy a meghallgatásba, meghallgatáson ilyen sok szakértő szólalt fel. Az előadó, a bizottsági elnök, aki az Eurócsoport elnöke, és bizonyára írhat jelentést, és ezek mind reális összefoglalói lesznek a különböző véleményeknek. Hallottuk a hozzászólásokat, és meggyőződésünk, hogy az állatkísérletek a a főemlősök eh, alkalmazása jelen, vagy emberszabású majmoké jelenleg még nem kizárható, de megpróbálunk minden lehetőséget megragadni annak, hogy az előfeltételekkel és a, a lehetőségekkel ö, csökkentsük az állatok ö, bevonását a kísérletekbe, de nem lehet teljesen lemondani erről, még a, az emberszabású majmokról sem. Nem gazdasági okokból, ha Európában nem nincs kutatás tudnélik, akkor más kontinensek eh, attól még kutatnak, és eh, ott más érvekkel élnek. Nem szeretném, hogy a kutatásra a gazdasági szempontok nehezedjenek. Nekünk törvényi kereteket kell határ, határoznunk meg vagyunk arról győződve, hogy az állatkísérleteket nem lehet teljesen kizárni, és arról is, hogy öt évente gyakorlatilag megújul az orvostudomány. És csak azért van erre mód, mert vannak olyan területek, ahol állatkísérleteket folytatnak. Még egy dolgot hadd mondjak el, amely szintén meggyőződésem. Feltételezem, hogy az előadó jelentésében benne lesz az, hogy a kutatás fontos, és nem lehet lemondani teljesen az állatkutatásról, de enyhíteni kell a fájdalmat. Bízhatnak bennem, nagyon sok munkát fektettünk enne, de minél jobban foglalkozom vele, annál nehezebbnek, bonyolultabbnak tűnik. Egyértelműen látom azonban már azt, hogy különböző részei vannak a bizottsági ajánlásnak, amelyeket alapvetően meg kell néznünk. A nyolcast, ami a nem emberi um, emlősökről szól, az, F2, az F2-es, tehát a második generációjú um, nem emberi emlősökről, és egy ilyen um, rendelkezés hatékonyságáról. Meg kell néznünk, hogy mely mértékben van erre szükség a bizottsági javaslat értelmében. A súlyossági eljárás um, ennek az osztályozását nem egészen világos még a javaslatból. Svájcban jártunk, ott néztük meg az ottani rendszert, mert ott három kategóriával dolgoznak, három súlyossági kategóriával, és ez a legtöbb érintett szerint nagyon jó rendszer. A 45-ös alternatív megközelítésekről szóló cikk nagyon fontos. Hangsúlyozni szeretném az, hogy az, az európai alternatív módszerek köz, értékelési módszerét az ekvámnak a, a szerepe fontos, hiszen vannak alternatív módszerek de tulajdonképpen az alapelvekhez jutottunk most el. Kétségkívül, ha az ember megnézi, hogy pontosan mi történik a kutatóközpontokban, és ne felejtsük el, hogy rengeteg kutatás folyik az egyetemeken is. És Európa úttörő a kutatások terén, erre mindig gondolnunk kell. Nem szeretném természetesen az állatkísérleteket, de azt sem akarom, hogy ezt teljesen kiűzzük az Európai Unióból, mert úgy gondolom, hogy a, az állatkutatás nélkül nem lenne a tudományos eredmény sem olyan jó. Tehát e, egyensúlyt kell találnunk, alternatívákat, csökkenteni azt, ott a kísérleteket, ahol lehet, de úgy gondolom, hogy meg kell néznünk a bizottsági javaslatot is azért, mert néha a bizottság például a közvéleményről is beszél. És valóban van ilyen, lehet persze felmérést végezni, és akkor fel, felteszik a kérdés, hogy, hi, hogy hisznek az állat kísérletek hatékonyságában, hát nagy valószínűséggel negatív lesz a felmérés eredménye, de hát a kérdés az, hogyha, hogy szükség van-e az állatkísérletekre, hogyha ez az orvostudomány fejlődéséhez vezet, a betegségek gyógyítási lehetőségeihez, akkor erre viszont a válasz igen lesz. Úgyhogy ez az az egyensúly, amit meg kell találnunk a jelentésben. És biztos vagyok abban, hogy meg is keresünk. A szak, minden szakértőtől kérdezem, Medfield úr, talán ön említette azt, hogy rengeteg a bürokrácia Szükséges bürokrácia ez, költséges bürokrácia, vagy olyan bürokrácia, ahol úgy gondolja, hogy tulajdonképpen már gátolja a jó rendszer működését. Mert ha ez az utóbbi, akkor nagyon szívesen meghallgatnék minden olyan ötletet, amit elmondana ezzel kapcsolatban. Ez egy általános kérdés, és mindannyiuknak tenném fel. Mégpedig azt, hogy hogyan biztosítható az, hogy az alternatívákat is használják. Hogyan lehet ezt garantálni, és hogy ne csak akadályok legyenek? Hogyan lehet sikeresen megosztani az adatokat? Úgy gondolom, hogy ez a legfőbb bajom az ágazattal, mert ez az ágazat ugye az önök szellemi tulajdonna nem akarják az adatokat közzétenni. De az állatjólét szempontjából, hogyha például megosztják az adatokat, lehet, hogy nem kell szükségtelenül duplán elvégezni ugyanazt az állatkísérletet. Tehát őszintén gondolják-e, hogy adatot cserélnek? Tehát szükséges, ugye szükséges az emberi betegségek leküzdéséhez az állatkísérlet, de nem lehetne a párhuzamosságokat elkerülni azzal, hogyha a szellemi tulajdonjogokat egy kicsit talán kevésbé vennénk komolyan a bizonyos vállalatoknál, illetve hogyha ezzel kapcsolatban valamilyen megoldáson. Ezzel kell zsonglőrködnünk, és remélem, hogy előbb-utóbb majd támogatást is találok, mert azt remélem, hogy morális értelemben igazam van. Mondtam, hogy nem vagyok az a politikus, aki állandóan szenved a morális dilemmái miatt, de azért a politikusoknak alapvetően van morális dilemmája, és ez az. Köszönöm, hogy mindenki hozzászólt, és mintegy 20 percünk van, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy négy percnél ne beszéljenek hosszabban, és akkor befejezhetjük. Mert fél órát kérem, hogy először válaszoljon. Thank you, Mr. Chairman. Yes, indeed. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, hadd kezdjem azzal, hogy mennyire örültem az ön és a szakbizottság más tagjainak megjegyzésének. Nagyon komplex, nagyon nehéz területről van szó, Húsz éve dolgozom ezen a területen. A szíve és az esze az embert különböző irányba húzza. Természetesen szeretnénk az állatokra is vigyázni, de kutatnunk is kell. És időnként, időnként ez a két dolog nem összeegyeztethető, úgyhogy igen komplikált, bonyolult területről van szó. Természetesen az egyetlen járható út a megfelelő szabályozás, amely a kutatóknak és az állatoknak is egyaránt jó. Közpénzeket költünk el, tehát jogos, hogy a lakosság, közvélemény tájékozott legyen, tudjuk, hogy mit teszünk, tudják, hogy mit teszünk, és értesítsük őket a szabályozásról is. Erről nem erről folyik a vita, csak arról, hogy ezt részleteiben hogy tudjuk elérni. A bürokráciáról kérdezett arról, hogy a szabályozás mikor érje el azt a pontot, amikor már a tudomány akadályába áll. Elnök úr, világos, hogy mindenféle szabályzás valami módon korlátozza a tudományt. Tehát mindig van a szabályozásnak egy bizonyos ára. Az a kérdés, hogy ezt az árat érdemese megfizetni. A 96-os irányelvet Európában különbözőképpen hajtották végre, szigorúbban, illetve kicsit megengedőbben. Az Egyesült Királyság azon kevés államok egyike, ahol három szinten vezették ezt be, az intézmények, a kutatás és a kutatók számára különböző szabályozást teremtettek. Meg kell mondanom, hogy nem mindenki gondolta úgy, hogy ez jó ötlet volt, ma sem tartja ezt mindenki jónak, a, az Egyesült Királyságban voltak parlamenti meghallgatások, hiszen ott megkérdőjelezték azt, hogy miért van az, hogy a, a, a mi országunkban ebben az országban egész sokkal hosszabb ideig tart egy megfelelő engedély beszerzése, mint bárhol máshol. Mert tudjuk, hogyha egy új felfedezést jelentenek be, például van egy olyan genetikailag módosított egérfajta, és tudom, hogy vannak olyan kutatók, akik ezt ezen dolgoznak, azt mondják, hogy fantasztikus, nagyon jó, mert akkor ez, ez ezen majd valami nagyon fontosat tan, ebből majd valami fontosat tanulhatunk. Most akkor az a lehetőség, hogy, hogy én erre engedélyt kérek, és majd három-négy hónap múlva elvégezhetem a kísérletet, vagy a posztokomat elküldöm Kaliforniába, és az három-négy nap alatt megszerzi az szükséges engedélyt. Tehát időnként a szabályozás olyan szintű lehet, ami ellentmondó, bürokratikus, akadályozza a kísérleteket, akadályozza az európai kutatás munkáját. Bizonyos fokú ellenőrzés természetesen fontos, bizonyos fokú késleltetés jogos. Nagyon sok olyan állatokkal dolgozó kutató van, aki azt mondja, hogy igen, azt mondják, hogy kegyetlen vagyok, és nem foglalkozom az állatok jólétével, de azt is tudom, hogyha követem a szabályokat, akkor, akkor, semmi, akkor az ő vádaskodásaik nem érvényesek, hiszen tudom, hogy a szabályoknak megfelelően betartom az állatjóléti előírásokat. Az alternatívák és az adat megosztás, az adat, adatmegosztáson majd kollégáim szóljanak. Az alternatívákkal kapcsolatban igen, üdvözölnénk, hogyha az alternatív módszerekről szóló információkat könnyebben megkaphatná a tudományos közösség. Szeretnénk mindannyian az állatoknak legkevés, legkevesebb szenvedést okozó módszereket alkalmazni. Hogyha vannak ilyen módszerek, azokról mindannyian szeretnénk tudni, hiszen ezek általában olcsóbbak is, és gyorsabbak is. De a tudományos világban a kutatási eredmények nagyon nehezen forognak az alternatív módszerek megosztása nem eléggé gyors. Jobb lenne, hogyha a kommunikációs áram ezen a téren gyorsabb lenne, hiszen szeretnénk ezeket az alternatívákat felhasználni. Köszönöm szépen. Philip Detier következik. Inkább angolul válaszolok. Amikor a bürokráciáról van szó, persze világos, hogy a szabályozást üdvözöljük, a 86-os irányelv rendelkezései és az új tervezet rendelkezései is elősegítik azt, amit mi is szeretnénk elérni, vagyis a, az élő állatok védelmét de megfelelő szabályozást szeretnénk, és a jelenlegi irányelvtervezetben azt bíráljuk, hogy további szabályozási rétegeket hoz létre, további szinteket a már létező szabályozás felett. Miért van szükség például évenként felülvizsgálatra, amikor más szabályozásokat tekintve már bebizonyíthattuk, hogy két-három év éves szinten elégséges felülvizsgálni a szabályozásokat. Összefoglalókat is elégséges készíteni, nem csak a bizalom kérdéséről van szó, hanem a munkánk védelméről. Látjuk, hogy mi történik bizonyos országokban, például Németországban a közelmúltban, amikor a vegyészeket üldözik a az állatvédők, mert valamilyen vegyi szabadalmon szerepel a nevük. Úgyhogy legyünk körültekintőek, amikor információt akarunk közzétenni a tanulmányokkal kapcsolatosan, vagy az eljárásokkal kapcsolatosan. Én ebbe az irányba is mondtam felszólalásomat. Teljes mértékben értem a fent, fenntartásait, hogy az ágazatnak komparatív előnyei vannak. Valóban azért az a, a szellemi tulajdon, különösen azon a területen, ahol én dolgozom, a gyógyszerbiztonság, az már nem vállalati titoknak tekinti az eredményeket. Az innovatív medicína például, az egy nagyon fontos projekt, az európai közösségben indult el. Itt az ágazatok teljes mértékben bekapcsolódtak ehhez. A fájdalomkutatás, az, en, az enzimes megbetegedések kutatása, ezek mind olyan területek, ahol adatcsere már van, hiszen közös a cél, mégpedig az, hogy az embereknek az egészsége javuljon, és az állat kísérletek alkalmazása és a biztonság terén. Ahogy a hatos programban volt például, voltak toxikus vagy toxmárkok, voltak új technológiai alkalmazási lehetőségek, stb. stb. stb. Egy sor szervezet is van, az ICH irányelvek, amelyek mentén csere folyik a vállalatok között, a kísérleteket értékeljük, az ICH-szín keresztül különböző projekteken veszünk részt, amelynek szintén az a cél, végső célja, hogy az állatkísérleteket csökkentse. Igen, mindig van olyan terület, ahol fenn kell tartani a versenyelőnyt, a biztonság tulajdonképpen az egyik ilyen, és itt nem szabad a versenyképességünket kockáztatni. Még ha 20 másodpercen van, hadd mondjam el azt, amit a beltekkel kapcsolatban mondtam. Az olyan cégek, mint az enyém is például, akárhol működnek a világon, ugyanolyan szabályok mentén dolgoznak. Tehát nem csak, hogy a, norm, a normákat nem teljesítő kutatásokat végezzenek, nem, nem csak ez. A, például az emlősökkel kapcsolatos kísérleteknél mi úgy gondoltuk, hogy fontos a nyomon követhetőség, a tenyésztésük minőségének javítása. Ezek mind hosszú távú célok, és mi magunk is kritizáljuk azt a tényezőt, hogy időben korlátozni kívánnak. Hosszú távú célok ezek, és hagyni kell, hogy kialakuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hawkins asszony. Dr. Hawkins vagyok én is. Először is szeretnék reagálni azokra az észrevételekre, amelyeket Alistair út úr tett. Kicsit meglepett, hogy hogyan értelmezte, amit mondtam. Korábban sosem vádoltak azzal, hogy abszolútista állatvédő volnék. Egyén az állatokkal foglalkozó tudományok magas szintű képviselője vagyok, és így is ismernek el a tudományos körökben. Persze ez nem a kérdéshez tartozik, csak szerettem volna leszögezni üdvözöljük a főemlősökkel kapcsolatos korlátozásokat. El kell fogadnia mindenkinek, hogy a főemlősök felhasználásának megakadályozása, legitim célkitűzés, üdvözöljük azt a megvalósíthatósági tanulság, tanulmányt, amely az F2 felhasználására vonatkozik. Sok szélsőség hangzott el ma délután. Volt, aki szinte arra hivatkozott, hogyha az új irányelv életbe lép, akkor a, az állatkísérleteket leállítják Európában, de erről nincsen szó, csak a az etikai dilemmát próbáljuk megoldani. Mindannyian emberek vagyunk, mindenkinek van családja, és tudja mindenki, hogy milyen szenvedést okoznak a betegségek, de az állatok is szenvednek a kutatásban és a kísérletekben, és ezért szükséges, hogy megfelelő etikai kereteket alkossunk, és ezeket az jelenlegi irányelv nem állapítja meg megfelelő jóváhagyásra, kár felmérésre van szükség. Az Egyesült Királyságban működik ez a rendszer. Az Egyesült Királyság kutatása kísérletei megfelelően versenyképesek, az időhatároknak is meg tudnak felelni. Leggyakrabban a kutatók hibája, hogy nem megfelelően kommunikálnak az illetékes hatósággal, és amikor a hibáikra felhívják a figyelmet, akkor a hiánypótlás több hétig tart, úgyhogy leginkább ez fordul elő a valóságban. Mindannyiunknak figyelembe kell vennünk, hogy a közvélemény okkal aggódik a az állatkísérletek miatt nyilván nem fog leállni az állatkísérletek sorra, semmiféle tilalomról nincsen szó, csak a például a dekorkozmetikumok tekintetében próbáljuk ezt korlátozni, hiszen ez teljesen elfogadhatatlan mindenki számára. Kommunikációra van szükség ennek a dilemának a feloldásában. Ami az adatok megosztását illeti, az Eurogrup úgy gondolja, hogy nagyon lényeges, hogy megerősítsük az ECFEM-et. Ettől eltekintve nincsen semmiféle megfelelő egyetértés az Európai Unióban, ami ezt a területet illeti. Nagyon sok célról van itt szó, alapvető és szabályozott toxikológia és egyéb területek, új technológiák, és ezeknek a megfelelő felülvizsgálatra is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem hiszem, hogy Eliszter úr önre célzott volna. Általánosságban beszélt, én nem venném az ön helyében ezt ennyire személyesen, de megemlített engem. Én akkor elmondanám, hogy csak egy megállapításra reagáltam, hiszen ő azt mondta, hogy a főemlősök tekintetében teljes tilalmat kíván. Nem akarok ebbe a vitába belepocsatkozni, mondja az elnök, de nagyon gyorsan esetleg még megadom a válaszadásra a lehetőségek. Van különbség a között, hogy a főemlősökre teljes tilalmat kérek, mint hogy az összes állatra. Az Egyesült Királyságban önkéntes alapon van egy ilyen tilalom. A, társ, a tudományos és kutatói körökben sokaknak ugyanez a célja. Nem akarom tovább folytatni ezt a vitát. Petit Zeman asszony. Köszönöm szépen. Hawkins asszonyhoz hasonlóan 10-15 másodpercet szánnék egy észrevételre való reagálásra, például a naivitásra. Ebből talán ez derül neki, hogy én is azt mondanám, hogy ne legyenek állatkísérletek egyáltalán. Egyáltalán eh, nem erről van szó, de nem akarom eh, nem venni tudomásul az állatok szenvedését. És eh, nem akarom másokra ráerőltetni a véleményé, véleményemet, hogyha abszolút szükséges, akkor persze elfogadhatóak az állatkísérletek, ami pedig a bürokráciát illeti, az én véleményemmel kapcsolatosan is volt néhány észrevétel. Az én iparágamat természetesen betegek tartják életben. A bürokráciát olyan mértékig kell megengedni, amennyire szükséges, ne legyen ez akadályozó, és legyen ez egy jó rendszer. Hogyan lehet az alternatívákat felhasználni, anélkül, hogy akadályt jelentenének, együtt kell működnünk szabályozókkal, mint az, az MHRA, az Egyesült Királyság nemzetköz, Nemzeti Központ nagyon jó munkát végez, ezt támogatja egyébként a kormányzat is, és a jótékonysági szervek is, és nekünk kell megtennünk ezeket a lépéseket, összegyűjtve az információkat az alternatívákról. Hogyha valaki egy fontot ad nekik, azért, mert azt gondolják, hogy a szívbetegségeket meggyógyítják, akkor azért az alternatívák kifejlesztését szoros anyagban kell követnünk. Ami az adat megosztást illeti, feszültség van a tudományos közösségben, a között, a kérdés között, amit doubling up-nak neveznek, illetve az érvényes munka replikációja tekintetében. Szisztematikus felülvizsgálatokra van szükség az állatkutatásban, különösen a klinikai vizsgálatok előtti szakaszban, visszatekintve, hogy milyen kísérleteket végeztek már el korábban. Meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy szisztematikus felülvizsgálatok történjenek, és ezzel nem azt mondjuk, hogy állítsuk le, vagy lassítsuk a folyamatban lévő kutatást. Biztosítani kell azonban, hogy minden lépésnél az információk teljes körét összegyűjtik és elemzik, hogy ne kelljen megismételni a kutatásokat, illetve hogy igen költségesen fordítani kelljen újra és újra a tanulmányokat. Köszönöm szépen! Azt hiszem, nagyon jó vitát folytattunk a mai délutánon. Mindenkinek nagyon köszönöm a megjegyzéseit, hozzájárulását, észrevételeit. A jelentés kialakulóban van, és nagyon sok módosító indítvány kerül majd beterjesztésre. Strasbourgban március 9-én fogom bemutatni a jelentéstervezetet, és néhány nap lesz a módosítók beterjesztésére. A hiszen valószínű a, a bizottság javaslatát fogják majd kívánni módosítani, nem pedig az én jelentésemet, hiszen az én jelentésem pontosan arra megy ki, hogy megváltoztassa, módosítsa a bizottság javaslatát. Remélem, hogy kiegyensúlyozott jelentést sikerül majd megírni, és eldöntik a szakbizottság tagjai, hogy milyen módosítókat kívánnak bemenni, én pedig majd megmondom, hogy azt helye lesz -e majd ezeknek a jelentésben majd nem. A további kiegyensúlyozott vitát is nagyon várom, hiszen nagyon fontos, hogy az állatkísérleteket az állatjóléti szempontok figyelembevételével végezzük el, illetve hogy az alternatívákat se tévesszük szem elől. Különbség van természetesen az ipar, az kutatók és az állat jóléti szervezetek nézetei között, de úgy tűnik, hogy azért van bizonyos közeledés is a nézetek között. Remélem, hogy ez a közeledés majd tükröződni fog jelentésben is, és ezt majd megfelelő nagyságú többséggel el tudjuk fogadni, hogy tovább mehessen a tanács szintjére. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzájárulást, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is.